Gut, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, meine Damen Kedves kolléganő kollégák, hölgyeim és uraim! Megnyitom az ülést, és áttérek a tízes napirendi pontra. Örülök, hogy üdvözölhetjük a nemzetközi kereskedelem biztosát, Cecilia Malmströmöt. Első alkalommal van itt, miután kinevezték posztjára. Örülök, hogy már az ülés előtti napokban tudtunk tárgyalni, tehát például az átláthatósági kezdeményezés a TTIP tekintetében, amelyet üdvözlök, és most ez szavazási fázisban ma remélem, hogy technikailag is minden rendben lesz, és az Európai Parlamentben is remélhetőleg több lesz majd az átláthatósága TTIP tárgyalások tekintetében. Tehát, biztos asszony, bizonyára szól majd a kereskedelmi politika prioritásairól is. Örülök, hogy eljött hozzánk, de mielőtt elkezdjük a meghallgatást, üdvözlöm az ekvadori kereskedelmi minisztert, aki ott ül pont velem szemben. Tehát üdvözlöm az ekvadori kereskedelmi minisztert. Örülök, hogy a mi bizottságunkat tartja olyan érdekesnek, hogy közénk jött. Malmström asszony, öné a szó. Thank you very much, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim. Valóban ez az első lehetőségem, hogy találkozzak önökkel e kapacitásomban a meghallgatás óta, és nagy lelkesedéssel várom jövőbeli együttműködésünket. Fontos ez az esemény számunkra első alkalommal találkozunk, és az elkövetkezendő öt évben végzendő munka remélhetőleg sikeres menetrend lesz. A szakbizottság és a kereskedelmi biztos az egy Európai Uniós politikák egyik legfontosabb tengelyért felelős. Ott vannak persze a tanácsok, a nemzeti miniszterek, illetve a kapcsolat az állampolgárokkal, és mindannyiunknak feladata, hogy megfelelően elvégezzük a munkánkat. Mindannyiunknak feladata, hogy ezt a munkát jól működővé tegyük. A kereskedelmi politika számít, és es, ö, hatásos eszköz, hogy az emberek életét javítsuk. 30 millió ember dolgozik közös munkaerőpiacunk 10%-a ehhez kapcsolódó területeken sok millió ember van, akik olyan üzletekben, olyan ágazatokban dolgoznak, amely függ a kereskedelemtől. A pénzügyek, a finanszírozás, a technológia mind kapcsolódik a kereskedelmi kérdésekhez. Marco Polo nemrég, amikor a, ugye régen, amikor hajóin um, fűszereket hozott haza, nem csak fűszerekkel érkezett, hanem új gondolatokkal is. Most is az kereskedelem mellett mindig új gondolatok is érkeznek, az pedig erősíti az innovációt, az értékeket, és közelebb hozza egymáshoz az embereket. 7 milliárd ember él a világon, ebből ö, Európában a meg, legnagyobb és a második legnagyobb kereskedelmi partnereink területén él a legtöbb ember. Közös felelősségünk hogy a kereskedelem, a kétoldalú kereskedelmi megállapodások mindkettőnk minden fél számára előnyösek legyenek. Tudom, egy kicsit ismerem ezt a házat, tudom, hogy mennyire konstruktív együttműködést tudnak öm, folytatni, és Humphrey Bogartot idézve remélem, hogy this is the beginning of a beautiful friendship, azaz egy nagyon szép barátság kezdete ez a mai nap. Általános együttműködésre van szükségünk, aztán szeretnék beszélni arról, hogy milyen problémáink vannak most előttünk, és hogy a jövőbe tekintve miről érdemes beszélni. Együttműködés. Két félre van ehhez szükség az első hónapban, és az elkövetkezendő hetekben is ez lesz a fő célom, hogy meghallgassam a politikusokat, a civil szervezeteket, az üzleti élet képviselőt, a civil társadalmat, a különböző érdekelt feleket, hogy megértsem az összes véleményt az előttünk álló ügyekkel kapcsolatban. Persze, ezt utána egy elmélyülte párbeszédbe kell fordítani önökkel, de más érdekelt felekkel is. Egy jó párbeszéd és együttműködés átláthatóságot igényel. A meghallgatáson is megígértem önöknek, hogy mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy a transatlanti kereskedelmi és beruházási partnerség, azaz a TTIP esetében a lehető legnagyobb átláthatóságot fogok kérni. A bizottság a múlt héten elfogadott néhány fontos új lépést. A több javaslatot fog az Európai Bizottság nyilvánosságra hozni a tárgyalási fejezetekről az Egyesült Államokkal, ez mindenkinek fontos lesz, hiszen mindenki igényelte az Európai Parlamenttel kapcsolatban. A TTIP dokumentumokat nem csak egy maroknyi képviselővel fogjuk megosztani, hanem az összes 751 képviselőnek joga lesz hozzáférni ezekhez a dokumentumokhoz, és kevesebb dokumentum lesz bizalmasnak minősítve. Tehát a hozzáférés javulni fog, de ezt csak akkor tudjuk megtenni, hogyha a bizalmas dokumentumok bizalmasak is maradnak. És az én szolgálatom már az itteni szolgálattal felvette a kapcsolatot, hogy ennek a módját megtaláljuk. Lesznek, maradnak olyan dokumentumok, amelyet a nyilvánossággal nem tudunk megosztani, bizonyára önök is tudják, hogy a tárgyalások során előfordulhat, hogy olyan teremben kell ülnünk, ahol nem lehetnek jelen a tévékamerák és szükségünk van a bizalmasságra ahhoz is, hogy eredményeket tudjunk elérni. Remélem ezt meg tudják érteni, de azt is remélem, hogy ezek az első lépések olyanok, amit értékelni tudnak, és ami lehetővé teszi, hogy megmutassuk az embereknek azt, hogy miről is szól a tárgyalás, hogy konkrétan mit javaslunk, és mit nem javaslunk. Tehát, hogy néhány félreértést és mítoszt el tudjunk oszlatni, és onnan tudjuk folytatni a továbbépítkezést, hogy az állampolgárok, a kisvállalkozások is lássák, hogy az ő számokra mit fog mindez jelenteni, így konstruktívabb vitához fog vezetni ez a pár lépés, és remélhetőleg sikeresebb tárgyaláshoz. Ez pedig elvezet a következő ponthoz. A TTIP a legfontosabb és a legnagyobb ügy, ami most előttünk áll, de még a többi Szeretnék, ahogy ezt a meghallgatásomon is mondtam, új lendületet adni e tárgyalásoknak. Egy friss kezdetet szeretnék látni. És szeretnénk jobban bevonódni a vitába. Bár az újságokban sok cikk megjelenik, de a civil szervezetekkel nagyon sok ülést tartottunk itt Európán belül és Európán kívül is, és folytatni fogjuk ezt a gyakorlatot. Aztán az online viták felé is nagyobb figyelmet kell fordítanunk. De a friss kezdet, az a tartalomról is szól. Ambíciózusnak és kiegyensúlyozottnak kell lennünk, de ugyanakkor realistának a tekintetben, hogy mit tudunk elérni. Részletes öm, tárgyalásokat folytatok a nagy követúrral azzal kapcsolatban, hogy hogy állnak a tárgyalások. Hadd szóljak pár szót arról, hogy mi egy ambiciózus és realista TTIP tartalma. Először is ambiciózus eredményeket érnénk el a piaci hozzáférés tekintetében a közbeszerzés szolgáltatások és áruk terén, Kanadával is. Meg kell szabadulnunk a legtöbb vámtól addigra, amire a megállapodás érvénybe lép. Az európai és amerikai cégek az állami szerződésekért egyenlő esélyekkel kell, hogy tudjanak indulni, és új pi piaci hozzáférést akarunk a szolgáltatások területén. De nem fog sem az audiovizuális szolgáltatásokra, sem a közszolgáltatásokra vonatkozni ez. Egy olyan csomagot szeretnék látni, ami a KKV-k számára is működőképes, és amely megerősíti őket, az ő védelmüket, nem pedig gyengíti. Az USA-EU hatóságok jobban tudjanak beszélni egymással. Az új szabályoknak lesz transatlanti hatása mindjárt a folyamat kezdetétől, de szeretnénk segíteni abban, hogy ne csak az egymás közötti szabályokat, hanem a nemzetközi szabályrendszert is javítsuk. Aztán a rendeletek a gyógyszeripar, autóipar, élelmiszeripar, orvosi eszközök területén új szabályozásra van szükség. Nézzük meg az autókat például. Mások a tesztek, az ütközési tesztek, más ellenállásra van szükség az autóknál. De hát ilyen különbségek vannak, de a biztonságunkat nem fogja kompromittálni, nem fog annak ártani, hogyha egységessé tesszük az elvárásokat. Így csak a szükségtelen adminisztratív terheket csökkentjük. A vám, a megfelelőségi értékelések, stb. Ezeket is egységesíteni szeretnénk, és az összes szabály és rendelet és rendelkezés egy weboldalon hozzáférhetővé kell, hogy váljon. Így megkönnyítenénk az életét a KKV-knak, amik az EU exportjának 30%-áért felelősek. Globális hatású szabályokat is fogunk alkotni, különösen az energia és az a nyersanyagok területén biztonságos hozzáférést kapnánk az USA energiaerőforrásaihoz, és a nemzetközi piacokon is javulna a helyzetünk. Pragmatikus eredményeket akarunk elérni, az élelmiszerek és italok földrajzi eredet meleg megjelölése esetén, például az abszolút vodkára gondolok, itt mindig más lesz a megközelítés, de közös szabályokat akarunk, illetve közös szabályokat akarunk a a munkaerőpiaci jogok és a föld megóvása tekintetében is. És még egy terület a beruházás. Az év vége előtt, néhány nappal karácsony előtt az Európai Bizottság ki fogja adni az Eneléz elemzését a nyári konzultációról a közvéleménnyel a beruházások tekintetében. És az következő év első hetein önökkel és a kereskedelmi miniszterekkel tárgyalásokat fogunk folytatni a megközelítésről. Remélem, hogy a közös megközelítést tavaszra ki tudjuk alakítani, ez egy óriási lépés lenne. De ez még nem elég. Vannak más feladataink is, nem csak a TTIP. Hadd szóljak pár másikról. Japán. A legnagyobb, második legjelentősebb gazdasági tárgyalópartnerünk, a negyedik legnagyobb gazdaság, exportőreink és beruházóink előtti megnyitása nagyon nagy lépés lenne, de ez nem könnyű. Lehetőséget kell teremtenünk az európai exportőröknek a szabályozási politika, közbeszerzés, földrajzi eredet megjelölés területén folytatott tárgyalásokkal. A tartalom itt, ha lehet, még fontosabb. De lehetséges ha Japán a mi ambícióinknak megfelel, akkor lehetséges lesz ezeket a tárgyalásokat jövőre lezárni. Vietnám, szintén fontos tárgyalásokat folytatunk, 90 milliós lakosság, um, Ázsia regionális értékláncában nagyon fontos szerepet betöltő, folyamatosan fejlődő gazdaság. Remélhetőleg a következő év elején tovább tudunk lépni, de csak akkor, hogyha Vietnám több területen többet tud az asztalra tenni, például a szolgáltatások, IPR, földrajzi eredet megjelölés néhány versenyszabály területén. Végül lehetőségünk van arra is, hogy a Doha körben előrelépjünk, és sőt le is zárjuk, és ez nagyon jó hír, hiszen a WTO blokkádja most már megszűnt, és folytatható, folytathatjuk a kört. A kereskedelmi könnyítésről szóló új megállapodás is ismét beindult, és nagyon sok régóta lemaradásban lévő tárgyalást tudunk folytatni. Végül a Doha kört, Dohai tárgyalási kört le tudjuk zárni, véglegesíteni tudjuk de hát nagyon drámai éveket éltünk át a világgazdaságban az elmúlt években. Kína és India már épp oly versenyképes, mint európai vagy észak-amerikai riválisai, vagy akár még inkább. A mezőgazdaság területén megreformáltuk politikáinkat. Mm, hasonlóképpen néhány feltörekvő gazdaság, például Brazília is kiterjeszti a termelését. Öm, India saját támogatási programokat indított. Európa megközelítése világos, a fejlődést akarjuk támogatni, különösen a legszegényebb országoknak, de ugyanakkor egyenlő játékszabályokat is akarunk, hogy a mi cégeink egyenlő szabályokkal léphessenek fel a világpiacon, mint más országoké a legszegényebb országok az egységes piachoz szabadon hozzáfértek, de emellett azt is biztosítanunk kell, hogy a partnereink, akik mm, a WTO-ból előnyöket szereznek, ne károsítsák az európai piacokat, hiszen eddig az európai és amerikai piac nyitottságából profitáltak. Ahhoz, hogy ez így maradhasson, fel kell ismerniük, hogy az új erősségük, ezeknek az országoknak az új erőssége felelősséget is ad a kezükbe megállapodásra van szükség akkor, hogyha fenn akarják tartani a kedvezményezett helyzetüket. Nagyon fontos, hogy az EU végig gondolja, hogy hogyan tud hozzájárulni a további fejlődésükhöz. És elnök úr végül a jövőről. Stratégiailag kell előre gondolkodnunk. Hova szeretnénk eljut, hogy az EU eljusson akkor, amikor én az én mandátumom lejár a kereskedelmi politika hogy tud hozzájárulni az emberi jogok a, és egyéb területek fejlődéséhez a legszegényebb országokban. Hogyan tudunk jobban reagálni az állampolgárok igényeire? Hogyan tudunk több munkahelyet, beruházás, növekedést előteremteni? Hogyan tudjuk a kereskedelmi kapcsolatok kérdését kezelni a feltörekvő országokkal és a bilaterális megegyezések? hogyan tudnak együtt élne a multilaterálisokkal. Hogyan tudjuk megvédeni úgy az állampolgárjainkat, hogy közben nem sértjük mások érdekeit? Nagyon fontos, hogy prioritásokat határozzunk meg, és nem improvizálhatunk. Az elkövetkezendő hónapokban azon fogok dolgozni, hogy a mandátumunkat hogy tudjuk úgy lefordítani, hogy növekedést, munkahelyteremtést érjünk el az új stratégiák révén. Ezt egy úgy közleményben fogom a jövő év folyamán összefoglalni az önök véleményét is. Nagyon szeretném majd ezzel a közleménnyel hang kapcsolatban meghallgatni, csak úgy, mint a tagállamok és a civil társadalom véleményét. Csak akkor tudjuk az Európai Unió M népét támogatni és szolgálni, hogyha együtt összefogva hozzuk meg ezeket a döntéseket. Úgyhogy egy új, csodálatos barátság kezdetén remélem, hogy nagyszerűen együtt tudunk majd működni, kétoldalúan is, és több oldalúan is mindannyiukkal. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon szépen köszönöm. Werde jetzt zunächst den politischen. Akkor most először a frakciók kapnak szót egy első fordulóban, és utána a biztos asszony kap lehetőséget arra, hogy válaszoljon, és természetesen ezt követően egy sor további hozzászólás lesz majd a második fordulóban. Először a néppárt kap szót, Kaspári úr sajnos megbetegett Fjellner úr az ezek után, aki a helyébe lép. Köszönöm szépen, Üdvözlöm a néppárt nevében, és természetesen egész szakbizottság nevében, ha úgy tetszik. Várjuk azt, hogy egy jó együttműködés alakuljon ki, remélkedünk ebben, de a jó barátok szinték, és időnként kemény együttműködés lesz, ezt megígérhetem, de nyitott azt gondolom valamennyiünk nevében beszélhetek, hogyha azt mondjuk, hogy üdvözöljük a transzparencia kezdeményezés, de látni kell az eredményeket is, tehát hogy megvalósuljon ez a gyakorlatban is, mert a végén ez számít. Minden esetre egy dolgot szeretnék elmondani, illetve két dolgot, ami nagyon fontos pillanatilag, amit kérem, hogy vigyen magával innen. Az egyik a hitelesség kérdése, hogyan lehet nagyobb hitelességre szert tenni európaiként a nagy átfogó tárgyalásokon, de a kereskedelmi politikáról is beszélek, az Európai Unión belül hogyan lehet hitelességre szert tenni, ez egy fontos felvetés. Azt látom, hogy egyre több időt töltünk azzal, hogy érdekeinket védjük meg, és Igazából aggódunk amiatt, hogy hogy tudjuk megvédeni a különböző tárgyalásokon az érdekeinket. De ez igazából offenzív módon kell védeni az érdekeinket, úgy gondolom. Defenzívnek lenni ez nem szerencsés, ami azt jelenti, hogy a fókuszt úgy kell irányítani. De a vitában itt is, és a közvélemény előtt is hogy közbeszerzés, a piacra lépés, stb. Ezek, itt offenzíven kell fellépnünk külföldön, ez a legfontosabb dolog. A második dolog, ami a hitelességünk kapcsán szóba kerül, hogy egy vezető tárgyaló legyünk az átfogó megállapodások területén. Most egy csoportból, jó munkacsoportból, ahol a kanadai megállapodásról beszélünk, tárgyalunk, elég könnyen láthatjuk, hogy hosszú időbe telt, amíg megtárgyalhattuk ezt, 5 év talán, vagy 7 év, 10 év, ki tudja, amíg hatályba lépett ez a megállapodás. Ez a probléma a gazdaság szereplői számára. Ha úgy gondolják, hogy a kereskedelem politika jó eredményre képes, biztos vagyok abban, hogy ezt meg is tudja tenni, de hát 7-8-10 év után akkor a hitelesség is megkérdőjeleződik a kereskedelmi politikánkban. Biztos vagyok abban, valamilyen módon kezeljük ezeket a kérdéseket, de túl sok időt fordítunk arra. És azokkal, akikkel egyetértünk, mint a kanadiak is, ilyen sokáig tart megkötni egy megállapodást. Mennyi ideig tart ez más megállapodásoknál? Most ne is gondoljunk az amerikai megállapodásra tényleg úgy gondolja, hogy a menetrend, amit a bizottság előterjesztett itt, az reálisnak tűnhet a szeményből a tárgyalások vonatkozásában, ha csak arra gondolunk, hogy Kanadára mennyi időt kellett szenni, és biztosként ön mit tehet azért, hogy a folyamatot felgyorsítsuk, hogy bizonyítsuk a világnak, hogy nem csak eredményt tudunk elérni, hanem kellő időben tudunk idejekorán eredményt elérni. Köszönöm a szocialisták és demokraták nevében, David Martin gondolom az, aki hozzászól. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt biztos asszony, én is azt kívánom, hogy érezze jól magát a bizottságunkban, üdvözlöm. Egy partnerséget tudok felajánlani, és időnként vitatkozó harcos partnerek lehetünk, és kreatívak is időnként, amikor fellépünk. Azzal kezdenem, amivel ön befejezte a kereskedelmi politikai jövőjéről, tehát örülök, hogy elmondta a saját véleményét és hogyan is jó lenne megtudni, hogy hova is kívánunk menni. Azt gondolom fontos, hogy megvitassuk ezt a témát, és akkor végig kell gondolni, megváltoztatjuk az önvéleményét, vagy mi változtassuk meg a saját véleményünket, de attól tartok, hogy mind a kettőnknek ezt meg kell tennie. Szorosan kell együttműködnünk a következő öt évben, és ez mindkettőnk hasznára van. A TTIP vagy a transzparencia, gondolom a többiek is beszélnek erről, Köszönöm szépen a haladást, amit a transzparencia ügyben elért egyelőre. Elég a két témát felvetnék, az egyik Szingapur, a másik a GSP plusz. Szingapur, emlékszem, még ezt sajtóban olvashattam, hogy vannak olyan plegykák, hogy a bizottság megváltoztatja a véleményét, hogy bíróság élé vigyük Szingapurt. Van, nem tudom, hogy van erre lehetőség, vagy ez csak egy plegyka aztán megint csak Szingapur ügyében további vitákból tudom, hogy, de újra felvetem Szingapurról, tehát eh, a javak és szolgáltatások eh, megállapodását egy egészen más megállapodásról leváltva eh, tárgyaltok meg, az a beruházási, befektetési megállapodás volt. A, sok, a, a befektetési az, amit nagyon vitatnak azt gondolom, hogy érdemes elgondolkodni arról, hogy két, szétválasztani a kettőt sikeresen. Itt, itt nem olyan kompromisszokról beszélek, amik mindenképpen a hasznunkra válnak. Tehát azt gondolom, az mellett kell érvelnünk, hogy ez egy standard megállapodás legyen eh, a szabadkereskedelmi megállapodás formájában, és ne osztsuk meg ezeket a területeket, ami a GSP Plus-t illeti. Erről is szeretnék röviden beszélni. Tudom, hogy itt ellentétes vélemények vannak a Fülöp-szigetek és más eh, országok kapcsán. Eh, jó néhány ilyen vita abból alakul ki, hogyha egy ország megkapja a GSP Plus-t, akkor nem lehet elvenni tőle függetlenül attól, hogy mennyire sértik meg a nemzetközi kötelezettségeiket. Azt gondolom, hogy ezt indokolni kell. Biztosként bizonyítania kellene, hogyha valaki nem tesz országként eleget a GSP plusz kötelezettségének, akkor képesek vagyunk arra, hogy visszavonjuk tőle a kedvezményeket. Köszönöm szépen. Köszönöm. Emma. Köszönöm szépen, biztos úr, itt vagy, vagy biztos asszony, itt vagyok azzal nyitom, amit én kérdeztem, és amit tőlem kérdeztek a kis vállalkozók a, vá a válaszom közül, nyitott-e az EU a kis vállalkozók előtt a kereskedelmi politikában következő öt évben? Itt nagyon fontos lesz, hogy tényleg nyitni tudunk-e a vállalkozók előtt és örülök annak nagyvonalú, hogy meg akarja hallgatni a véleményünket. Nagyon fontos, hogy az összes érintettet szereplőt bevonjuk a kereskedelmi politikába. Rendkívül nagy szükség van a párbeszédre, de egy, egy további dolog az a fellépés, hogy tennünk valamit. Látnunk kell, hogy történik valami akció legyen, és eredményre is kell jutnunk amit Fjellner úr az imént elmondott, nagyon sok időt töltünk azzal, hogy megtaláljuk a megállapodásunkat, és az emberek most akarnak eredményt, azt akarják, hogy most és a jövőben jól működjön az üzletük, de ez most dől el. Éppen ezért lehetőséget biztosítani a TTIP, a legnagyobb ügy, amivel tárgyal, amiről tárgyalunk pillanatnyilag, de azt gondolom, hogy készek vagyunk arra, hogy megragadjuk az alkalmakat, amikor ezek az alkalmak felmerülnek, és adott esetben fel tudjuk gyorsítani a lépéseinket. Ehhez gyorsan kell reagálni természetesen. Vegyük Latin Amerikát például, azt hiszem óriási lehetőségek vannak ott is, hogy komoly eredményekre jussunk. Ugyanez vonatkozik Japánra és Szingapurra is. De e, ne felejtsük el Mexikót sem. Igen, és e, felkészültünk arra, hogy új megállapodást kötünk velük, és e, ők is felkészültek erre egyébként. Az EU csúcs után is ö, ö, ö, erre kell készülni. Mexikóban lesz, Mexikóban lesz jövőre egy ilyen EU-Mexikó csúcs. Azt gondolom, hogy itt érdemes lenne haladni. Aztán még amit felvetni, azt kell nézni, mi történik globális szinten, itt vannak a globális standardek, mi történik más országokkal, akik akikkel nem eléggé foglalkoztunk. Érdemes lenne megnézni Kínát és Ausztráliát is. Természetesen energiaforrások, gyártói exportok, szolgáltatások, beruházás, ez nagyon fontos. Jó, Ausztrália felkészült el, hogy Japánhoz és dél hasonló megállapodásokat kössünk, és azt gondolom erre kellene készülnünk, nekünk is ebből kellene indulni. De érdemes lenne megközni ilyen országokkal, mint Új-Zéland és Ausztrália ezeket a megállapodásokat. Köszönöm szépen, Maritja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök úr, biztos asszony, tényleg azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy a transzparencia kezdeményezés ilyen gyorsan kijött a bizottság részéről, éppen a TTIP kapcsán ez fontos. Az érintettek bevonása az ahhoz, hogy tényleg lépjünk is, tegyünk valamit. Itt ne nem szabad érdemi ügyekben visszalépnünk, visszatáncolunk feltétlenül, viszont gondoskodni kell arról, hogy a folyamat tovább haladjon és egy jó TTIP-re van szükség az emberek számára. Más a kérdésem tulajdonképpen vannak delegátusok az információ technológia kapcsán. Kíváncsi lennék arra, hogy hogyan látja az áttörés lehetőségét a következő hetekben. Japán esetében szintén van egy kérdésem, az EU Japánnal tárgyal, viszont Japán a legnagyobb EU partner a Trans-Pacific partnerségben, és vannak olyan hangok, hogy Japán a TPP-t meg akarja akasztani, és ez a dinamika mennyire befolyásolja az európai haladást. Tehát a Japán, TPP és EU-Japán e tárgyalások mennyire szólnak bele a bilaterális megállapodásainkba. Az elmúlt hetekben áttörést láttunk a WTO-n belül, szerintem ez egy pozitív dolog, multilaterális megállapodások továbbra is nagyon fontosak. Ön hogyan látja ezt, és milyen szerepet játszott itt az EU, és hogyan kívánja folytatni azt, hogy az EU tényleg a vitión belül vezető szerepet játszon? India fontos szereplő volt a WTO-n belül, ez azt jelenti, hogy az EU-India kereskedelmi kapcsolatokban is áttörésre számíthatok, miután ez megtörtént. Az egész világ, igen, valóban. Helmut, bizonyos keleti aspektusokkal egészíti ezt ki, attól igen, tisztelt elnök úr. Nem a kelettel fogom kezdeni, nyilván meglepődik. Ukrajna és Oroszország rendkívül fontos és nagyon világos, kihívás, világos kihívást jelent számunkra, hiszen van közös felelősségünk, hiszen a kereskedelem a békéhez járul hozzá a világban de mással kezdeném, egy más ügyel, amivel befejezte a bevezetőjét elnök asszony. Köszönöm szépen egyébként az igen átfogó bevezetőt, hogy ön mit szándékozik tenni az együttműködés erősítése érdekében a bizottság, a GD Trade és az Európai Parlament között. Akkor a kérdés a következő a meghallgatáson, ami egyszer volt, hogy a multilaterális kereskedelmi rendszert kívánja tartani, mondta régebben. Ez ma a negyedik helyen volt, régebben elsőként említette. Vannak a tervei arra, hogy a horizontális hatásokat, a megállapodások, a tárgyalások során a kereskedelmi területen hogyan hat tudjuk-e, hogy a TTIP például hogyan hat Ekvádorra, mert itt van a miniszter, mint már említették, tehát az vagy a Kolumbia, Peru esetében milyen hatásokkal jár. Ezt tudjuk-e azt, hogy az, az ázsiai oda-vissza kapcsolatok, befolyások, a TTIP-t, az, a TTIP-t hogyan befolyásolják például, ezek pedig hogyan hatnak az EU-Kína megállapodásra? tényleg a bizottság megérti vagy tervezi, hogy megértse, hogy mit jelent partnerországoknak, harmadik államoknak, vagy a 28 tagállamnak valami nyilvánvaló Görögországnak azért más érdekei vannak a nemzetközi kereskedelem szervezésében, mint Németországnak. Nem mindegy, hogy mi, számukra, hogy mit csinál a bizottság. Éppen ezért, hogy mennyire vagyunk készek ráhangolódni a 21. század kihívására. itt van a fair trade mozgalom is, amiről még beszélni szeretnék. Itt az Euró különböző civil szervezetek is részt vesznek ebben hogy tudunk pozitívan hozzájárulni nemzetközi kereskedelem területéről a tényleges fejlődéshez bizonyos országokban, hogyan tud az Európai Unió ebben szerepet játszani hogyan tervezi azt, hogy tényleg bevonják ezeket az országokat a, a 20-20-as agendába, a nemzetközi kereskedelem a jelenlegi kihívások mellett a TTIP természetesen mindjárt befejezem elnök úr a szabályozási együttműködésről beszélt. Mindkét fél ezt mondja egyébként. Ön Washingtonba utazik jövő héten. ne, Én azt gondolom, hogy ne aggódjunk. Tehát, itt vannak a közösségi vívmányok a jogi területen. A szabályozási együttműködés hogyan alakul, mit jelent a valóságban a városok számára, a helyhatóságok számára, a régiók számára, hogyha ezt a rendszerbe akarjuk vezetni, hiszen itt egyfajta hatásköri kihívás jelentkezik a nemzetközi megállapodás következtében. ISTS az következő pont az szakszervezetek Németországban és Európában azt mondják, hogy a citát nem fogják elfogadni. Hogyan kívánja ezt bevezetni a foglalkoztatottak esetében, a civil szervezetek esetében hogyan kívánj megoldást találni együtt a kereskedelmi partnereinkkel pedig ez mindenkinek érdeke itt Európában. Zsani. Köszönöm, Bent. Jó napot kívánok, biztos asszony. Azzal kezdte, hogy mennyire fontos az átláthatóság, és ezzel kapcsolatban egy javaslattal is élt. Még mindig értékeljük azt, hogy konkrétan ez mit is jelent, hiszen az általános elvet azt jól értjük, hogy kiterjesztik a dokumentumokhoz való hozzáférést, de hát mégis akkor is minden típusú dokumentumot be fognak tenni egy rubrikába, és meg fogják határozni, hogy ki férhet hozzá és hogyan. Tehát ezt még értékeljük. De ami világos számunkra az, hogy nem alapjában nem távolodott el attól, amit az amerikaiak javasoltak. Tehát semmilyen újdonságot nem javasolt ön. Az Európai Bizottság ezen rendszerben állapodott meg az USA-val. Számunkra pont ez az, amit megkérdőjelezünk. Bizonyos dokumentumokhoz itt a helyszínen hozzáférhetünk. Ez nagyon szép. De a szövegeknek a lényege, az a tárgyalások konszolidált szövege, ehhez nem ér, ehhez továbbra is csak egy két tucat, egy tucat parlamenti képviselő fog hozzáférni, és korlátozott módon. Más dokumentumokhoz lehet, hogy egy kicsit jobban hozzáférünk, de amikor a médiáról do- beszél, akkor azt kérdezem, az ön irodájában, az ön aztán ott van ez a konszolidált szöveg? Remélem, hogy ott van, de mi miért nem rendelkezhetünk ugyanígy a tárgyalások konszolidált szövegével? Ez valódi demokratikus probléma, és ezt még egyszer elmondom, úgy gondoljuk, hogy az ön átláthatóságra vonatkozó javaslata megmaradt, megállt ott, ameddig az amerikaiak ezt engedték. Az előttem szól egyik Mucsosz kollégához csatlakoznék. Franciaország parlamentje a SETA esetében leszavazott egy ilyen jellegű javaslatot. Szerencsés módon egyre több olyan tanulmány van, értékelési tanulmány, hatástanulmány, amelyek vizsgálják azokat a megállapodásokat, például a CETÁT, meg az egyik, meg a többi transatlanti megállapodást. Ezek azt mondják, hogy, hogy Európa veszíteni fog kevesebb, minél kevesebb az Európán belüli kereskedelem, annál több lesz a kereskedelem az USA-val. Tehát egy nagyon nehéz kérdés áll előttünk. Bizonyos fejezetek a tárgyalások során a demokratikus alapokat fogják megkérdezni, ez az egyik, és a másik, hogy hogyan akarnak egy új kezdetet a e tárgyalásokban, egy friss kezdetet, amikor nem csak a azon tanulmányok, vagy azon egyetemi tanulmányok újraindításáról van szó, amiről eddig is beszéltünk, hanem arról, hogy azt vizsgáljuk meg, hogy a tárgyalásoknak, a transatlanti tárgyalásoknak általánosságban milyen hatása lehet. És végül be kell vallanom önnek, hogy a zöldek számára, amikor ön biztos lett, akkor nem voltak nagy reményeink arról, hogy mennyire liberális lesz ön. Igen, ön a fenntartható fejlődés és az emberi jogok területén tényleg mindig kardot tört, vagy láncsát tört. De az Európai öm, Bizottság nem akarja azt, hogy ezek a fejezetek kötelező jellegűek legyenek a kereskedelmi tárgyalásokban. Ön fel fog lépni azért, küzdeni fog azért, hogy ez megváltozzon? Hogy amikor az Európai Bizottság előkészíti egy mondjuk a Mexikóval kötött egyezmény megújítását vagy kiterjesztését, akkor figyelembe fogják ezt venni? Kötelezővé fogják tenni? Vietnám esetében, ahol mondta, hogy majdnem 100 millió lakosa van, és egy problematikus rezsimről van szó, ott ezeket kötelező jellegűvé fogják tenni ezeket a fejezeteket? Az Európai Bizottság a realitásra ö, vonatkozóan hogy fogjam elérni, hogy ezeknek az eh, megállapodásoknak az emberi jogokra legyen pozitív hatása. Jánik Köszönöm. Köszönöm. Hát nem vagyok annyira szép szavú, mint az előttem felszólaló zsadó kollégám. Az első megjegyzéseire térnek vissza, tehát hogy a kereskedelem munkahelyeket teremt, munkahelyet és növekedést. Egyetértek most az Európai Unió politikai agendájáról szeretnék hallani valamit, és hogyan látja ezt összhangban a kereskedelmi politikájával. Tehát mi történik, amikor konfliktus van? Az Európai Unió politikai agendája és az ön által is dicsért kereskedelem között. Melyik győz? A kereskedelem fog győzni, amely növekedés kreál, és amire olyan nagy szükség van, vagy a politikai akarat és a politikai agenda számít majd. Van még egy kérdésem. Aggodalmak vannak, és Helmut Scholz kollégánk is nagyon szép szavakkal írta ezt le, ami a TTIP-re vonatkozik. Tehát a TTIP egy Európai Unió, Amerikai Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodás. És az az IST egyezmény, ez ellen van. 2014. októberében azt mondta a bizottság, Timmerman úr utalt arra az ISDS-re, hogy nem, leszten, nem lesznek a ttip benne ilyen jellegű vitarendezések, amennyiben Franciaország ezzel nem ért egyet. Itt most rákérdezek, hogy ön hol áll? Kereskedelmi biztos hogyan fog viselkedni ebben a helyzetben? Nagyon sokan vannak ebben a teremben, aki ön ellen volt azt hiszem, hogy Juncker biztos is úgy gondolta, hogy ön nem megfelelő erre a munkára. Tehát Timmermans úr megválaszolná ezt a kérdésemet az ISDS-re vonatkozóan? Tehát ez Timmerman úr kompetenciája, és nem az öné. Most akkor megkérném a biztos asszonyt, hogy válaszolja meg a kérdés első körét. Köszönöm szépen. Eléggé sok. Még eh, Löpen asszony. Kollégák, van egy szabályunk. Az első körben a frakciók tesznek fel kérdéseket, a második körben pedig 22 további kérdés van. Akkor aki szeretne, kérdezhet. Szerintem ez egy eléggé világos szabály. Köszönöm az első kérdés. Christopher Fielner kérdésre a következőt mondom. Egyetértek, hogy ezek a tárgyalások időigényesek de gyorsíthatunk rajtuk bizonyos tekintetben. Nagyon ambíciózus az agendánk, nagyon sok témáról tárgyalunk a partnereinkkel, Kanadával, Egyesült Államokkal. És nagyon bonyolult rendszerünk van, 28 ország, Európai Parlament, nemzeti parlamentek, nagyon sok szereplő van, ez időbe kerül. De eredményeket is fel kell mutatnunk, és be kell mutatnunk az európaiaknak, hogy mivel foglalkozunk. És az átláthatóság az egy ilyen elem. Munkatársaimmal együtt mindent megteszek annak érdekében, hogy a jelentéstevést is javítsuk, gyorsítsuk, tehát hogy bemutassuk, hogy milyen eredményeket értünk el már a tárgyalások alatt. Annak érdekében, hogy jobban lássa mindenki, hol tartunk. Ez időbe kerül. Tehát például a fordítások is. Egy fél év, amíg eh, sikerül lefordítani mindent. És 2017-ig tervezzük a folyamatot. Nem hiszem, hogy ezt nagyon lehet -e gyorsítani. Szeretnénk eh, bemutatni, hogy eh, a kereskedelem hogyan fér bele a politikai ambícióinkba is. Tehát én nem látok ellentmondást politika és kereskedelem között. A kereskedelem része a politikánknak. És eh, Martin úr is utalt erre az összefüggés. Örülök, hogy most ezt eh, elmondhatom itt önöknek is. Örülök, hogy megtárolhatjuk ezt a témát, és a koordinátorok és az elnök majd eldönti, hogy hogyan. Tehát tarthatunk eh, vitát erről, de nagyon kíváncsi vagyok az önök véleményére, mielőtt véglegesítjük az anyagot. A következő év végén lesz egy végső nyilatkozat, és akkor majd meglátjuk, hogy hogyan illik a kereskedelem az egész politikába, tehát bilaterális, multilaterális, unilaterális megállapodásokkal. ami a bíróságot és Szingapurt illeti. Én nem tudom, mi van a 40-es cikkben, de Karel de Kucht küldte a bíróság elé ezt. De a bizottság újjáalakítása előtt. És a bíróság előtt pillanatnyilag vannak még ilyen ügyek. Juncker pedig azt mondta, hogy majd nézzük meg, hogy mit lehet ezzel csinálni. Remélem, hogy viszonylag hamar a bíróság megvizsgálja ezt az ügyet. Szingapúr, tekintetében ismerem a véleményét, tehát együtt kell csinálnunk a parlamenttel. A GSP Plus, ebben tényleg hiszek. És azt szerintem felhasználhatjuk úgy, hogy bátorítjuk a legszegényebb országokat, és hogy párbeszédet folytatunk a globális kereskedelemről. Szeretnénk a fenntartatóságokról, a munka jogról beszélni. Tehát itt konvenciókat is, megállapodásokat is alá kell majd írni. De ez nem jelenti azt, hogy minden rendben van, és minden gyömörű, gyönyörű. Hiszen az országok, amelyek ide tartoznak, problémásak is, de állandó megfigyelésre és állandó párbeszédre van szükségünk, hiszen van lehetőség eh, tovább lépni. De mm, itt igazából egy folyamatról van szó, és szerintem nem jó itt fenyegetőzni. Tehát szeretnénk eh, a civil társadalommal kapcsolatokat képíteni, az ILO-val kell beszélnünk, hogy mindenkinek több haszna legyen ebből. Tehát elképzelhető, hogy a felfüggesztés egy utolsó menedék. Tehát, hogyha már semmi sem segít, és rendszeresen megsértik a megállapodásokat, akkor a preferenciák felfüggesztése is elképzelhető. De én nem, nem jönnék elő egy kötelező felfüggesztést. Igen, nagyon sok belső reformra szükségünk van, és ez Juncker elnök agendáján is szerepel. Tehát a, ki kell használni a belső piac előnyeit, a szolgáltatási irányelvet, és nyitottabbak vagyunk, mint néhány partnerünk. Hiszen partnereink közül nem mindenki nyitja meg olyan mértékben a piacait, mint nálunk. Tehát a piacnyitás legyen kölcsönös. Igen, Mexikót említette valaki. Igen, múlt héten tárgyaltunk a miniszterrel. Most pillanatilag válaszokra várunk, párbeszédet folytatunk Mexikóval, és uh, ismét uh, folytatjuk jövő év januárjától a Mexikóval folytatott tárgyalásokat. Ausztrália, Új-Zéland nagyon jó partnerek sok tekintetben megnézhetjük, hogy mit nyerhetünk itt a szabadkereskedelemmel, hiszen a mezőgazdaság itt nagyon érzékeny. És garantálnunk kell, hogy többet profitálunk belőle, mint amennyit vesztünk. De nyilván ezen is el kell gondolkozni. Az itára is volt egy kérdés holnap Genfben lesznek tárgyalások, erről a témáról volt haladás, és az Egyesült Államok és India is előre mozdult, van még néhány fennmaradó dolog, megpróbáljuk ezt holnap Genfen folytatni, és körülbelül egy hétig tartanak majd a tárgyalások és reméljük, hogy találunk megoldás ezekre a kérdésekre. Tehát India visszajött, ez fantasztikus. Hiszen a szabadkereskedelmi tárgyalásunk során szeretnénk Indiával is előbbre haladni, ez fantasztikus lehetőség lenne. De az indiai kormányjal is tárgyalnunk kell, tehát mi mindenképpen kész vagyunk a tárgyalásokra. A WTO VTU-ról már mondtam az elején, hogy a kereskedelem könnyítési megalapodást múlt héten sikerült aláírni, ez nagyon jó volt, és a jövői végén pedig véglegesíthetjük ezt. Davosban lesz találkozó, és a VTO főtitkára jövő héten Genfbe lesz, találkozunk majd, és jövő év végén pedig lesz egy VTO miniszteri megbeszélés. Igen, Scholz úr, a multilaterális agenda nagyon fontos számomra. Tehát nagyon fontos, és örülök, hogy ismét zajlik az élet. Tehát nagyon örülök neki, hogy előre mozdultunk. Elképzelhető, hogy nagyon sok tárgyalás lesz a VTO szellemében, de nem a VTO-n belül. Így megfelelő helyen vannak. A fenntarthatósági hatástanulmányokban megpróbálunk megpróbálunk bizonyos várható hatásokat kideríteni. Nagyon sok szabadkereskedelmi megállapodás van, és nagyon jó, hogy sok van, tehát megpróbáljuk megoldani ezt. A tisztességes kereskedelem, igen, nagyon fontos szerepük van, pont a GSP Plus-ban. Találkoztam Stockholmban az érintettekkel, és azt mondom, hogy 47 ország érintett, tehát nagyon hasznos volt, és szerintem a jelentésekben is szerepet játszhatnak, amikor eldöntjük, hogy a fenntarthatóság, a munkajogot megsértik-e a GSP és a GSP Plus esetében. Sajnos, sajnálom, elnök úr, de rengeteg kérdés volt, igen, ami a szabályzást illeti, ez az a fejezet, ahol nagyon sok hasznot arathatunk. Itt a fogyasztási normákkal, és itt technikai teszteket is folytathatunk, vagy hogyha kimegyünk a üzemekbe, a termelőegységekbe, megnézhetjük, hogy a biztonság, a termelés biztonsága milyen, munkavédelem, és így tovább a, fontos az az, hogy közös alapról induljunk el, és ez nagyon hasznos lehetne az ipar számára is. És nem csak a KKV-knek. Az átláthatóság, Zsadó úr, most megpróbálunk minél több anyagot feltenni az internetre, azokat a fejezeteket, amelyeket az Egyesült Államokkal már megtárgyaltunk, az internetre tesszük, és remélhetőleg, hogy világosabb lesz, hogy igazából miről is tárgyalunk. Hogy a tagok hozzáférjenek a dokumentumokhoz, meg kell találni a formalitásokat, de az Európai Parlament minden tagja hozzáférhet a dokumentumokhoz, amelyek korábban korlátozottak voltak. Tehát, mi, igen, igen, igen, igen. Tehát korlátozott, igen, tehát kevésbé lesz korlátozva a hozzáférés. Természetesen ez egy technikai megoldás. A minisztereknek is meg lesz a dolguk. És mindenképpen egy IT biztos megoldást kell találnunk. Tehát néhány országban van ilyen, és találkozom hétfőn Monamiti miniszterrel. A kritikát is ismerem. Ezt itt a megállapodás lezártnak tekinthetjük. Az a eh, ISDS-szel együtt. Ezt lényegesen sikerült megreformálni, és úgy gondolom, hogy eh, itt a visszaélés lehetőségét is csökkenthetjük. Itt csak korlátozottan használhatjuk, és semmiképpen sem korlátozhatjuk itt a jogokat. A civil társadalomtól itt nagyon sok dolgot kaphatunk, tehát kritikát, de pozitív tanácsokat is. A Zeta le van zárva. Tehát ezt a vitát most szerintem nem érdemes folytatni. Természetesen meghívhatja Timmermans urat, biztos vagyok benne, hogy mindenképpen eljön. De Timmermans és Juker nagyon szorosan együttműködnek, tehát szerintem teljesen természetes, hogy az Európai Bizottság első alelnöke, alapvető jogokért felelős, az értékek védelmért felelős, a jobb szabályzásért, és összehangoló felelőssége is van. Az ISDS esetében is. Hiszen itt az ő felelőssége magasabb, mint a többi biztosé. És nagyon fontos az, az, az is, hogy pártokon átnyúlóan együttműködünk. Biztos, hogy eljön, ha meghívják, de én megkaptam a bizalmat Juncker elnöktől, együtt fogunk működni. Tehát most a maga véleménye, hogy én idevaló vagyok-e vagy nem, azt tartsa meg magának. Köszönöm. Kedves kollégák, 21-en kértek szót. Ez azt jelenti, hogy egy percet kap minden felszólaló, és esetleg elgondolkozhatnak, hogy tényleg szükséges kérdést feltenni, hiszen rengeteg napirendi pontunk van még. Winkler úr az első. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos asszonynak a velünk megosztott információit és véleményét. Hogyha megengedi, akkor szeretném elvinni egy olyan régióra, amiről ma nem beszélt, Kínába. Egy fontos partnerünk ez. Ezzel kapcsolatban lenne három kérdésem. Először is úgy gondolom, hogy az EU-kínai kapcsolatok több szintűek. Párbeszédeket folytatunk bizottsági szinten, tagállami szinten, politikai szinten párt szinteken. Számos kezdeményezés van, húsz évvel ezelőtt kezdődtek ezek. Gondolja-e, hogy előrelépést érhetnénk el, hogyha egy hangon szólalna fel Európa Kína felé? És hogyha úgy gondolja, hogy igen, akkor mi ezzel kapcsolatban mit lát a jövőben? A piaci hozzáférés a második. A az európai cégek rossz éveket tudnak maguk mögött téren. Mit gondol a kínai beruházási szerződése kapcsolatban változás fog önk elérni, a másik a Tajvan. Mi kérdés, egy évvel ezelőtt volt egy állásfoglalása a parlamentnek, mit gondol, tudunk-e párbeszédet kezdeni Tajvannak? Kemper úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm, biztos asszony. Az EU kereskedelmi egyezmények általában 7-10 év tárgyalást követően születnek meg. El kell -e téríteni erőforrásokat a tárgyalási csoportok fenntartására az európai költségvetésből máshonnan. Illetve gondolja el, hogy India esetében más tárgyaló küldöttségre van szükségünk, mint a TTIP esetében. A TTIP mindig India mögött, vagy mindig megelőzi Indiát. És hogyha új tárgyalót neveznénk ki, akkor az komoly üzenetet küldene India felé, hogy komolyan vesszük őket. És talán ö, nagyobb lendületet kapnának a tárgyalások. Szike úr! Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr! Commissario Malmström, per quanto riguarda... Malmström asszony. Két aspektusra kérdeznék rá. A múlt ülésen lehetőségem volt arra, hogy a saját szempontjáimat is előadjam. Szerintem a statisztikák önmagukért szólnak. A kkv 3%-a rendelkezik olyan lehetőséggel, hogy harmadik országokban is megnyisson leányvállalatokat, és nagyon sokan nem is gondolkodnak el a globalizáción. A iparunk 98%-a áll KKV-kből. Éppen azért nagyon fontos, hogy ne csak megfelelő kereskedelmi politikát folytassunk, hanem az is nagyon fontos, hogy a nemzetközi kereskedelmi megállapodásoknak értelme is van, és pedig átlátható módon. Hiszen eh, gondoskodni kell arról, hogy a KKV-k is profitálhassanak ebből a lehetőségből. Mit tesz majd eh, ezen a téren? Löpen asszony? Ja, madame le Biztos asszony, én is üdvözlöm Önt, szeretném bejelenteni, hogy talán soha semmiben nem értünk egyet. 51 másodpercen van, amit nagy kegyel az elnök úr adományozott nekem. Én a legnagyobb megválasztott delegációnak az elnöke vagyok, ami az egyik legnagyobb európai országból érkezett. Köszönöm ezt a nagy lelkűséget, elnök úr felháborítónak tartom azt a módot, ahogy teljesen elmismásolják a TTIP-t. Júliusban volt egy javaslat, ami a kukába került a demokratikus folyamat keretében. Ez a bizottságnak a felelőssége, mégpedig a koordinátori ülés tette kukába. Aztán ö, levelet is küldtem, hogy hozzáférjek az olvasószobában a dokumentumokhoz, de ennek én látom, hogy ez, ön, ez önt zavarja. És bár a szakbizottság tagja vagyok, nem sikerült bejutnom az olvasószobába. Ezért azt a levelet is küldtem tele jó szándékommal néhány hét ezelőtt, és még az átláthatóságnak a, a az árnyéka sem valósul meg, pedig teljes átláthatóság lenne demokratikus az embereknek, pontosan tudniuk kell, hogy hogyan halad az a munka, annak érdekében, hogy valós vita alakulhasson ki az érdekelt országokban. Végül elnézést, hogy néhány további másodpercet igénybe veszek, amiről Zsedó úr beszélt. Ez a tanulmány nagyon súlyos következményei vannak a TTIP-nek, az Európai Uniós országok GDP-jét nagyon komolyan befolyásolni fogja, adóbevételeket fogunk elveszíteni, munkahelyeket fogunk elveszíteni. Ez a teljes mértékben ellentmond az Európai Bizottság által megrendelt tanulmánynak. Tudják ezt? Látják ezt, hogy mekkora különbség van, vagy ezt is egyszerűen kukába fogják dobni, mint az én kérelmemet? Reli asszony kapszód. szót. Reding asszony. Jó napot kívánok, biztos asszony, mindjárt a tényekkel kezdem. Az ön elkötelezettséggel az átláthatóság irányában nagyon fontos. Fogja alkalmazni az ttp vel kapcsolatban bejelentett átláthatóságok más tárgyalások esetében, például a TISA esetében. Itt nincs még meg a mandátumunk, nincs még meg a szabályozási része a megállapodásnak, és azt reméljük, hogy ez nem sokára nyilvánosságra kerül, mert csak akkor, amikor a parlamenti képviselők magukon a szövegen tudnak dolgozni, akkor tudjuk a gyanunk. Tehát ez nem alakárt módon kell, hogy megvalósuljon, hanem mindenre kell, hogy vonatkozzon. És konkrét kérdésem van. Meg szeretném mutatni, hogy tényleg nem tudunk így dolgozni. Az elkereskedelmi fejezettel kapcsolatban mi a helyzet? A mi saját forrásaink szerint, de hát persze nekünk nincsenek meg a papírjaink, úgy tűnik, hogy az USA olyan javaslatokat tett, amelyekbe, idézem, a magánélet és az adatvédelem érdekeit sértő adatáramlásokat akarnak elfogadtatni most a ház nevében beszélek. Ismeri ennek a háznak az álláspontját, és el tudja képzelni, hogy ezt nem fogjuk tudni elfogadni. Olyan információkat is kaptunk múlt csütörtökről, hogy amelyekből úgy tűnik, hogy az USA egy titkos javaslatot tett a WTO tanácsban a kereskedelmi és szolgáltatás területén, hogy az elkereskedelmet integrálják a munkaprogramba. Mi ezzel kapcsolatban az EU álláspontja? Köszönöm. Emmanuel, parancsol. Köszönöm szépen, elnök úr! Két-három reakcióra szeretnék visszatérni a biztos asszony részéről, amelyeket nem tartottam kielégítőnek. David Martin vetette fel. Ezzel kapcsolatban tudom, hogy mi az álláspontja, persze, de szeretném tudni, hogy konkrétan mit gondol a szolgáltatás és a beruházási fejezet elválasztásáról. Második kérdés. E, az ISDS-szel kapcsolatban a SETA szerződésben. Konkrétan mit jelent ez? Erről pontos információt nem ö, kaptunk. Most akkor ezt meg fogjuk vitatni, vagy nem? Aztán egy realista TTIP. Nem tudom, hogy pontosan ez mit jelent. Ezt ön használta, ezt a kifejezést. Sokan vagyunk, és nagyon-nagyon odafigyelünk erre a kérdésre. Az elmúlt időszak tanulmányai azt mutatták, hogy az a nagy boldogság és szerencse, amit majd a amit a bizottság előre vetített, nem feltétlenül fog megvalósulni. Tehát óvatosságra szeretnénk kinteni önöket, hiszen egy transatlanti szerződés esetében mindig a feltételezett előnyöket láttuk, de azt nem vettük figyelembe, hogy a dolgozóknak, a cégeknek milyen veszélyeket rejt magában ez. Májszen úr. Igen, az ISDS-ről már nagyon sokat kérdezték a befektető államvitarendezési mechanizmusról, csak egy barátságos óva intés. Komoly taktikai hiba, hogyha nem fogadja el David Martin javaslatát, nem azért, mert David Martinról van szó, hanem arról, hogy ez egy jó javaslat. Az ISD ezt ugyanis el kell választani az ö, ö, áruk és szolgáltatások kereskedelméjétől. Mert azt az érzést kelti bennünk, hogy bizonyos esetekben támogatnunk kell az ISDS-t. És azért a jövőbeli erő megállapodások esetében ezen fog múlni a jó akaratunk és a támogatásunk, és nem szeretnénk, hogyha például mondjuk a szingapuri megállapodás ezen múlna. Még egy dolog. Várja el, hogy a Kínával kapcsolatban 2016-ban a piacgazdasági státuszra gördülékenyen át fog térni? Köszönöm. Egy olyan témáról szólnék, amelyről még nem volt szó. Felteszem magamnak a kérdést, hogy eh, szándékozik-e a bizottság kezdeményezéseket tenni abban a tekintetben, hogy a kereskedelmi, politikai, védelmi mechanizmusokat valamennyire modernizálja. A tanácsban ez pillanatilag zsákutca. Azonban önök itt nagyon ambiciózusak, és figyelembe szeretnék venni az intézmény közi megállapodásokat is. Tehát ezt nem lehet semmisnek tekinteni. Úgy gondoljuk, hogy szükséges lenne ez, hogy a szervek közötti egyensúly jobb legyen. Esetleg a bizottság itt aktívan is tehetne valamit ebben az, ennek az érdekében, hogy kikerüljünk a utcából. és így a parlament munkáját megfelelő elismerésben is részesítenék. Főleg azért, mert itt az európai szervek hitelességéről van szó. Szóval Landsbergi úr. Mr. Commissioner. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. Egy olyan gondolata kapcsolatban van kérdésem, itt vagyok, ami a kremli vezetők fejében fogalmazott meg 2010-ben. Ős kereskedelmi terület egységes kereskedelmi terület Lisszabontól Vladivostokig. Megdöbbent bennünket, hogy ismét felmerül a parlamentben és különböző európai intézményekben ez az ötlet. Tisztelt biztos az, hogy mi az ön személyes véleménye ezzel a kérdéssel kapcsolatban? Lát-e lehetőséget arra, hogy e területen tovább lépés legyen, és hogyan? És az, hogyha nem lépünk e területen, az esetleg hasznosabb lenne, mint hogyha bármit is reagálunk. Henry. Köszönöm elnök úr, köszönöm biztos asszony, köszönöm a világos menetrendet, az emberi jogok hangsúlyozását, és a fejlesztés, valamint az átláthatóság és a TTIP kérdésének hangsúlyozását. Az Oroszországért felelős állandó jelentéstevőként az AFET bizottságot éppen felkészítem Krím félsziget megszállása és a kelet-ukrajnai válság befagyasztotta az EU-USA kereskedelmi kapcsolatokat, hiszen mindkét oldalon komoly hatásokkal járt, amelyet tovább rontott az, hogy lefelé kezdett zuhanni az orosz gazdasága csökkenő olajárak miatt. Ebben a kontextusban rendkívül lényeges az, hogy az EU egységes maradjon, ugyanakkor az is fontos, hogy fenntartsuk a párbeszédet. És ez vezet engem egy kérdéshez. Ez egy talán spekulatív kérdés. Milyen lehetőséget lát az egyet, együttműködésre az EU és az Eurázsiai Gazdasági Unió között? A párbeszédnek milyen részei lesznek, hogyha a tűzszünet feltételét Oroszország betartja, annak milyen következményei lesznek. Aztán Amerikával kapcsolatban van-e konkrét következmény vagy intézkedés, amit előre tud irányozni? Hogyan tudják fenntartani a párbeszédet Oroszországgal, és milyen ambíciói vannak a bizottságnak etérem? Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, örülök, hogy eljött, de hát ez magától értetődő valahol. Egyetlen kérdésem van, igazából nem is kérdés, hanem egy megjegyzés részemről. Ha itt végig hallgatjuk, hogy a kollégák mi mindent mondanak, akkor annyira különböző projektek vannak régiókkal, különböző régiókkal, különböző területekkel, mi mindent akarunk csinálni. Ön transzparenciáról csak a T T-tip összefüggésében beszél. Azt gondolom, hogy más a, más a transzparencia. Minden jó dolog, hogy persze, hogyha kiteszik az internetre a dolgokat, de az Európai Bizottság részéről jó stratégiára van szükség a kommunikációhoz. A kommunikációra szükség van a polgárokkal. Mi nap mint nap, hétről hétre kapcsolatban vagyunk Európa különböző régióban a polgárokkal. Önök itt egy felhőben élnek, jó lehet, de igazából önöknek ezekkel az emberekkel kéne kommunikálniuk, mert ők vannak befolyással a választásokra, a szavazásokra, nem csak nálunk van ez, de a nemzeti parlamenteket is meg kell itt említeni, és ez nem csak a TTIP-re vonatkozik, hanem az összes tervre, projektre, ahol miben együtt fogunk dolgozni a következő években, és minden bizonyal, amiről vitatkozni is fogunk. De minden esetre köszönöm a nyitottságot a transzparenc ügyében másodszor. Én talán vagyok az egyetlen, én vagyok talán az egyetlen, aki azt mondja, hogy az ISTS-t egy módosított formában fogadjuk el. És nem vagyok egyedül ezzel a véleménnyel, annak ellenére, hogy az ellenfelek a leghangosabbak. Jude. Elnézést. Elnézést még. Hallgattam a tolmácsolást. Nagyon jó volt, hogy azt mondta, hogy friss, új pozícióból akarja kezdeni a tárgyalásokat, és hogy friss szemmel nézi a munkáját. Reding asszony, amit mondott, az a egyetértek. Az egyik fő aggályom az az, hogy az összes figyelem a TTIP-re összpontosul, és ennek az egyik hatása az az, hogy a, for, a tárgyalások azok továbbra is a felszínen vannak, és az igazi deal az ennél fontosabb lenne, fontosabb szerepet játszana. A TISA tehát sokkal fontosabb lenne, mint a TTIP, pedig teljesen elnyomja a TTIP-ről szóló, tárgyalásokról szóló hír. Aztán a közszolgáltatások. Hogyha szeretnénk a saját oldalfel, a saját térfelünkre visszatérni, akkor nagyon világosan kell látnunk, hogy mi tartozik a megállapodás hatája alá, és mi nem. És ehhez az EU ajánlásainak a teljes nyilvánosságra hozatala is hozzátartozik, akár legyen szó a tízáról, akár a TTIP-ről, akár másról. Very briefly, dear Commissioner, I also wanted to ask you on the possible... Köszönöm szépen. Biztos asszony, az egységes OFTA-ről szeretnék kérdezni. Azt ajánlanám önnek, hogy a könnyebb FTL fájlokat le kell lassítani, és inkább a Szingapúrral és a többi ázsiai országgal folytatott tárgyásokat kéne felgyorsítani. Madam Malmström, you promise... Malmström asszony transzparenciát ígért és javulást ígér. De hát ez a szabadkereskedelmi megállapodás óriási hatással van a polgárok életére. Igyekezni kell, hogy kialakuljon a nyilvánosságban egy vita erről, hogyan befolyároz bennünket. Itt nem csak a itt egy teljesen új egységes piac alakul ki, érinti ez a munkajogokat, a szolgáltatásra vonatkozó jogot, stb. stb hallotta a főtárgyalón, Mario Petricionit, hogy a nemzeti parlamentek szerepéről is szólt. Érdekelne, hogy a nemzeti parlamenteket is bevonnák-e a kanadai megállapodás esetén? Értem az aggájaikat természetesen, hogy az ISTS esetében szembenállás növekszik. Vegyük a német szakszerzeteket, a szomszédom mondta, de a Franciaország is egyre kritikusabb, és hát a nemzeti, a saját nemzeti parlamentem is az átlátásosság miatt megszólt itt verni ezt a megállapodást, ez nem megoldás, mert ezzel csak elmélyül az árok a politikai elítése, az elítése nyilvánosság között. Átfogó vitára van szükség a társadalommal, vonatkozik ez a nukleáris energiára is, és hasonlót kéne itt is csinálni. Most szükség van már erre, hogy hallgassák meg az embereket, de ez önmagában még nem elég. Párbeszéd kell, vezetésre van szükség. Meg kell hallgatni az embereket, és beszélni kell velük. Kíváncsi vagyok az véleményére ezzel kapcsolatban. Köszönöm, biztos asszony, köszönöm a magyarázatokat. Tökük úr az átláthatóságról nem sokat beszélt. De az átláthatóság lehet, hogy csak marketing, és ezzel kapcsolatban egyszerű a kérdésem. Ma reggel a számvevőszék megmutatta nekünk azt a jelentést, amit a hatástanulmányokról készített. A hatástanulmányokat el lehet-e mélyíteni, megosztani, és közösen az Eurostat együttműködésével tudjuk-e létrehozni, és megbírálni őket. És nem csak a TTIP-ről, hanem az összes egyezményről tudnánk-e így módon eljárni. A másik, a TTIP-ről arról beszélt, számos dologról beszélt, mint például a szociális jogok, környezetvédelmi jogok ezzel kapcsolatban, és Janik Zsadó is azt hiszem ezt a kérdést már feltette, kötelező érvényűvé hajlandó tenni a szociális és környezetvédelmi jogok fejezeteit az egyezményekben. Aztán még egy dolog, amit a számvevőszék mondott ma délelőtt, az erre Európai Bíróság nem tudja hatékonyan ellenőrizni azokat a termékeket vagy árukat, amelyek a szabadkereskedelmi kedvezményeket élvezik. Hogyan tudják megerősíteni az ellenőrzések és ellenőrzéseket, hiszen az ellenőrzések nélkül a szabadkereskedelmi egyezmény nem túl hatékony, legalábbis nekünk káros. Obrigado, president. Obrigado. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony. Nem kerülhetem meg, hogy felhívjam a figyelmet előadóként, a japán megalapodás előadójaként, hogy a biztos asszony csak a TTIP után tért ki a japán megállapodásra és azt mondta erről a megállapodásról, hogy ez egy rendkívül fontos megállapodás, méghozzá stratégiai szempontból. Felhívnám a figyelmet arra is, hogy ön azt mondtam, hogy lehetőleg le kéne zárni a tárgyalásokat jövő évben ezzel kapcsolatban, annak ellenére, hogy politikai nehézségek vannak Japánban az előrehozott választások miatt. De azt is tudjuk, hogy az Európai Bizottság azon a véleményem van, hogy a nicht tarifális a kereskedelmi akadályok esetében még nem jutottunk el elég magas szintre megoldások ügyében, vagy más kérdések is vannak, amiket nem tudtunk még kezelni. Tudna ilyen konkrét követeléseket mondani, amelyekkel az Európai Bizottság előáll és gondolja, hogy itt haladni lehet. Tehát itt az élelmiszeriparra, az autóiparra gondolunk, és véleménye szerint ilyen rövid idő alatt tényleg meg tudunk állapodni? Köszönöm szépen, elnök úr! ki kell mentenem magamat, nem vagyok biztos abban, hogy az ön hibája, biztos asszony, de azért kicsit bosszus vagyok. Igenis, komolyan veszem a TTIP-et, a szitát, nagyon elkötelezett vagyok, és egész életemben, politikai életemben sokat dolgoztam megállapodásokon, és eh, a transzparencia problémával annyira nem szembesültem, és itt a frakciómban vagyok felelős a transzparencia ügyekért, csak hogy megemlítsem ezt, és örültem, amikor azt mondta, igen, hát transzparensebbé kell válni, minden jobb lesz, és a komplet mód, teljesen ér, ér, tájékoztatni kell a, a képviselőket, mit kaptam. Tehát eh, nagyon sajnálom, a testvéremnek írták ezt. Nem tudok pozitív választ kapni, mert nem tudom a termet eh, lefoglalni mert eh, az index nem tartalmazza a nevemet. Ez a transzparencia? Vagy az egy, egy bürokrat, aki nem tudja, hogy a politikai vezetés mit akar? Én nem vagyok biztos, hogy kinek a hibája, ez nem látom. A kérdés az, mi ez? Hogyha a transzparenciáról beszélünk már, akkor eh, lehetővé kell tenni, hogy ez működjön is, nem? Ez nem olyan transzparens a helyzet még, mint amennyire szeretnénk. Holnap megint megpróbálom, kíváncsi vagyok, hogy Stabadi úr. Két megjegyzésem van, két kérdése. Korábban főiskolai oktató voltam, a római szerződések tárgyalásainak jegyzőkönyvét megnéztem, akkoriban az Európai Gazdasági Közösségről volt szó, és ezt összevetettem a kérdésekkel, a vitával, amit itt hallottam. Hogyha ezt úgy kiszámolom, hogy mit hallottam, félelmek, prognózisok, aggadalmak alapján, akkor sose jött volna létre az Európai Gazdasági Közösség, ha így gondolkodtuk volna. Látni kell, hogy ez a rengeteg félelem már akkor is virulens volt, élt ez akkoriban, hát nem új ez a dolog. Ennek ellenére megszületett az Európai Gazdasági Közösség, emlékezzenek csak rá. Én mindig az áldozatokról hallok következő pontban, és mi, számszerűsített ellenzésekről hallok a TTIP esetében. A világon senki se tudja számszerűsíteni a TTIP eredményeit, mert ez a keremfeltételektől függ. Én csak egyet tudok, minden nagyobb piac, nagyobb termelékenységhez vezet, és a nagyobb termelékenység veszteségekhez is vezet, hogy csődbe mennek cégek. Világos a helyzet, vitára van szükség erről, milyen kísérő politikát folytatok annak érdekében, hogy a TTIP sikeres legyen. Ha nem csinálunk semmit, és nem ügyelünk a képzésre, a szakképzésre és a tőke akkumulációra, akkor a TTIP-ben veszíteni fogunk. De ha offenzívak tudunk lenni és bátrak vagyunk, és megcsináljuk ezt a nyomon követést, akkor sikeresek tudunk lenni a TTIP-el, és hogyha áldozatokról beszélnek a kollégák, kérem kollégák, gondoljanak arra, hogy szükség van kísérőintézkedésekre, mert ez a döntő. Köszönöm szépen, Pablo. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt biztos asszony. Előadó vagyok a Mercosur ügyében, a kereskedelmi politikai kérdésekben az érdekelne, hogy mennyire haladtak előre ezen a területen. És a választási eredményeket önök hogyan látják Brazíliában? Jó -e ez nekünk a további haladáshoz a tárgyalások során, vagy hogyan értékelik az ottani eredményeket? És azt is szerettem volna megtudni, hogyan látják a lehetőségeit annak, hogy a Chile megállapodást modernizáljuk? Köszönöm szépen. Elnök úr, biztos asszony, köszönöm szépen, hogy eljött az INTA szakbizottságba, és hogy kész tárgyalni, beszélni a parlamenttel. A transzparencia kérdésére térek ki. Van egy közlemény a bizottságtól, amit nemrég adtak ki. Én alaposan végigolvastam ezt a közleményt. Igazából én valami másra számítottam. Ez a közlemény rámutat arra, hogy eh, a bizottságban vannak félelmek, hogy a TTIP ugyanúgy alakulhat, mint az ACTA, amit 2012-ben elutasított a parlament éppen a transzparencia hiánya miatt. Ez a közlemény, hogy úgy mondjam, nagyobb transzparenciát ígér, de én ezt egy kicsit félrevezető manővernek tartom, mert nem, mert nem elegendő, mert a nyilvánosság elé nehéz menni ezzel, és hát az Egyesült Államok hozzájárulása nélkül például bizonyos dolgokat nem lehet közé tenni, ez igencsak félszívűnek tűnik ez a transzparencia a főigazgatóság tagjai vagy a lobby szerveződések esetében sem világos a helyzet. Megállapítottam egyébként azt is, hogy a cél az, hogy az Egyesült Államok hozzájárulását megkapjuk a transzparenciához, de hát önöknek a polgárokat kell meggyőzniük és tájékoztatni. Sánchez asszony, köszönöm szépen. Ezt a tanulmányt szeretném újra felidézni. Az Észak-Amerikai Egyetem készítette ezt, és nagyon fontosnak tűnik ez nekem, hiszen egy ENSZ globális politikai modelljéből indulnak itt ki. Úgy gondolom, hogy ez egy igen objektív tanulmány, talán a legjobb objektíve, ami valaha készült ebben a témában, és érdemes lenne bizonyos dolgokat talán végig gondolni a tanulmány alapján. Ez egy kérdés volt. És a nem kormányzati szervezetek, a civil szervezetek eh, kérdését felvetném, eh, eh, és mi foglalkozunk az afrikai megállapodásokkal is, felvetném. Tehát nem lehetne megragadni az alkalmat arra, hogy a jelenlétünket erősítsük éppen ilyen úton ezekben az országban. Aztán itt vannak a konfliktust jelentő ásványkincsek. Itt nagyon különböző megközelítések vannak. Adott esetben új kötelező előírásokat is bevezetne? Köszönöm szépen, igen. Elnézést kell kérnem Zsáda úrtól. Ez önnől kezdem. Legutóbb kikerültem a kérdését, vagy nem válaszoltam. David Martinnak már elmondtam. Igen, valóban GSP Plus és plusz és egyebek vannak, amik rendelkezésre állnak, ezeket figyelembe fogjuk venni a fenntarthatósági fejezetek bevonásával, amikor emberi jogokról van szó, munkajogokról és környezetről, ez benne lesz ez a fejezet mindenképpen, és természetesen annak függvényében milyen országról van szó, alapos monitoringot kell végezni, megnézzük az Egyesült Államokat is, de biztos lesz benne egy szövegrész ezzel kapcsolatban, de hogy pontosan hogy alakul, azt még nem látom. Nyilvánvaló számos ország van a világban, hát vannak olyanok, amelyek nem tökéletes a demokráciák, sőt, még rosszabbak is, és e, itt az emberi jogi párbeszédben elkötelezettek vagyunk, partnerségben, társulási megállapodásokat igyekszünk megfelelően vinni, és egy, e, ebbe az irányba dolgozunk a kereskedelmi politikánkkal is. Ezért dolgozom szorosan együtt Frederica Morgadinivel, hogy biztosítsuk, hogy a kereskedelmi a külpolitika egy fontos része legyen vagyis egy folyamatos párbeszéd van közöttünk. A kereskedelmi megállapodás az egyetlen módja ennek természetesen, de van más módja is, sok más módja, ahol a kereskedelemről beszélhetünk, de a kereskedelem is csak egy, a puzzle egy része. Meg kell nézni, hogy hogyan tudunk a tagállamokkal együttműködni, a civil szervezetekkel, nemzetközi szervezetekkel, mint az ILO például, és vannak egyéb civil szervezetek is, és ezzel tudnánk elérni, hogy elmondjuk mi a problémánk valójában, és egy ilyen rendszert kéne létre létrehozni. Ez persze transzparensé kell, hogy legyen méghozzá kötelező módon. Mielőtt a felfüggesztésbe belevágunk, szerintem előtte lépéseket kell tenni. Így tudunk haladni, hiszen az ott élő emberek érdekeit is kell látnunk. Ők nagyon szenvednek, ha azonnal visszavonulunk egy területről, de a folyamatos monitorizásra szükség van. Ezt mindenképpen meg kell beszélni a jövőbeli dokumentumaikban, és hogyan tudjunk a fenntarthatóság érdekében erőteljesen befellépni. Löbben asszonynak pedig anélkül, hogy belevonat magam a vitába, amit a levelével kapcsolatban felvetett. Az interneten sokkal több dokumentumhoz hozzá fog férni, de emellett az összes dokumentumhoz, amihez csak egy nagyon szűk körű csoport fért hozzá az európai képviselők közül, most mindenki számára hozzáférhető lesz. Persze a technikai eszközöket majd meg kell vitatni, hogy ez hogy fog működni a gyakorlatban, de ez egy módja lesz annak, hogy önnek és az ön választóinak is megmutassuk azt, és az állampolgároknak, akiket ön képvisel, miről szólnak a tárgyalások, és miről nem. És rendszeres jelentések is fognak születni arról, hogy a tárgyalások hogyan haladnak, hogy biztosítsuk azt, hogy végül is egy olyan megállapodás szülessen, amit a parlament és a tagállamok is jóvá tudnak hagyni. Nem akarunk olyat kitárgyalni, amit utána önök nem fognak jóvá hagyni, és ez nem csak a retorika, nem csak szavak, hanem dialógushoz, kommunikációhoz vezető konkrét lépéseket teszünk, rendszeres kommunikáció az állampolgárokkal, ez nagyon fontos, és Kisza asszony is én sem csak a brüsszeli, brüsszeli buborékban élek, én is saját magam is találkozom az országom választóival. Úgyhogy pontosan tudom, hogy mit várnak, akár egyénileg, akár mint különböző szervezetek képviselőjeként, nagyon fontos, hogy meghallgassuk az állampolgárok aggodalmait ki, és az, hogy olyan for, kommunikációs formát válaszunk, ami nem csak az információ állampolgárokra való zúdításából áll, hanem párbeszédből. De nem csak az USA-val folytatott kereskedelmi tárgyalások esetében, hanem más területeken is erről van szó. Reding asszony. Tisza. Yes, the mandate is not public. Jó, persze, remélem, hogy közé lehet ezt tenni a, a Beszéltem egy héttel ezelőtt a transzparencia kezdeményezésről miniszterekkel, és ők belettek. Nem csak a TTIP, hanem általában a kereskedelem legyen transzparensebb. Azt gondolom, hogy itt komoly változás van a gondolkodásmódban is, és igyekszem a mandátumot előre lendíteni, és nem, akarok, nem szabad eltüntetni vagy eldugni a dokumentumokat. Hogyha konkrét kérdésre térek ki, az adatvédelemre vonatkozó hivatkozás esetében. Ezt a dokumentumot elküldtük, és a legtöbb tagállam is megkapta természetesen. Világos számunkra, hogy semmit sem tárgyalhatunk ki, ami az európai adatvédelmet veszélyeztetni, és vonatkozik ez a szitára is, és nyilvánvaló, hogy egy lépnünk kell. Itt az Európai Unióban és nem fogunk ö, ö, olyat tenni, ami a, a személyes adatokat veszélyeztetni, ez nem lehet kérdés kérem, ezt vegye tudomás, vegye figyelembe, de és e, e, lesz egy e, pozíciós dokumentum is ezzel kapcsolatban. Ami Kínát illeti, igen, valóban, természetesen ez egy fontos rész. Ugyan ön volt az fontos partnerünk, nyilvánvalóan nehéz partner, ennek ellenére fontos is. És egy kicsit reflektálnunk kellene arra, hogy ilyen feltörekvő gazdaságokkal mit kezdünk. Kína nyilván egy ilyen, ami a beruházási vagy befektetési megállapodást illeti igyekszünk megnyitni az ő piacukat az európai befektetők és az európai gazdaság előtt. Ez egy fontos lépés, így hogyha ezt megtettük, akkor feltárjuk, hogy hogyan tudunk tovább haladni mondjuk egy kínai szabadkereskedelmi megállapodás irányába. De hát ehhez szükség van a beruházási megállapodásra és a piaci hozzáférésre Tajvan esetében ezt is tudjuk, hogy ez egy fontos partner. Dolgozunk velük a TISZA és az ITA keretében. Éppen elmúlt héten volt egy szeminárium velük a szolgáltatások témájában, és ahogy ezeket a témákat hogyan kezelhetnénk, és rendszeresen beszélünk ilyenekről, és másról is, és feltárjuk a lehetőségeinket, és arról beszélünk, hogyan tudunk előrébb haladni ebben az ügyben és ez megnézzük, hogy merre tudunk haladni velük. Ők egy állandó partnert képviselnek, rendszeres párbeszéd van közöttünk. India ügye, Kempel úr, ön is tudja, hogy évek óta tárgyalunk erről, de elmúlt évben ezek lényeileg befagytak. Ez nem az EU választása volt, hanem India választása. Éppen ezért nem láttuk szükségesnek, eh, hogy egy teljes csapatot állítsunk fel a tárgyalásokra. Egyelőre nincs rá szükség, de ha azt mondják, hogy ők visszajönnek, és tovább folytatjuk a tárgyalásokat, akkor megnézzük, hogy a tárgyalási csapatot hogyan állítjuk fel. De pillanatnyilag ők nem, nincsenek folyamatban lévő tárgyalásaink, nem tűnik fontosnak, ez nincsen a napi renden és örülök, hogy elmondta, hogy szeretnének, de hogyha ők, de ők mondták, hogy szeretnék visszatérni a tárgyalóasztalhoz, Davosban találkozunk például a miniszterrel, a kis és középvállalatok témája, van egy külön fejezet a TTIP-ben erre vonatkozóan, és azt gondolom, hogy világosá kell tenni, hogy a kereskedelem hogyan járul hozzá a kis és középvállalatok fejlődéséhez, hogyan tudjuk ezt megfelelő módon végrehajtani, és Sziklór egy kérdés ez volt, hogy hogyan tudjuk segíteni a kis és középvállalatokat abban, hogy az új lehetőségekkel éljenek, például Korea esetében, amit a megállapodás kínál. Ami pedig Kínát illeti megint csak a piacgazdasági státusz. Nincsen automatizmus ezen a területen, ez az egyik téma, amit mindenképpen januárban fel fogok vetni a biztos kollégákkal együtt és vannak kritériumok, technikai jellegű kritériumok, természetesen ezek nem teljesültek egyelőre, ezt látjuk, ezért fogjuk ezt megbeszélni a bizottsággal, és utána visszatérünk erre a vitára. Természetesen. A kereskedelem védelmi eszköz az elmúlt héten a tanács előtt teljesen világosá vált, hogy teljes blokád van a tanácsban, 50-50 százalék szinte, szinte, szinte semmi mozgás. Az olasz elnökség óriási erőfeszítéseket tett, hogy kompromisszumot találjon, és de blokkolódott a helyzet. És a három oldalú párbeszédről is beszéltünk a lett elnökség képviselő is beszéltem, ők ígéretet tettek arra, hogy haladjunk, hogy az egész helyzetet előre mozdítsuk, de nagyon nehéz pillanatnyilag hát, igazából nem lát, minden ötletnek örülnénk az önök részéről. Ami Szingapurt illeti, itt vagyok, igen. Igen. Tá, megtárgyaltuk ezt még hozzá, hogy mondom, hogy ez egy megállapodás legyen a végén, két részből áll. Ez először is hosszú ideig tart, amíg ez hatályba lép, és utána hát el kell dönteni, hogy hogy tárgyaljuk ezt meg. És hogyan akarunk haladni ezzel. Ambiciózus, átfogó agendára van szükség, és balszerencsés megoldás lenne, hogyha a beruházási részt kivennénk ebből, de azt gondolom az Európai Parlamentben erről még folytatunk majd vitát a kereskedelem Lisszabontól van Lagyivosztokig, én is olvastam ezt. Ez egy szép vízió, azt kell, hogy mondjam. Tényleg az. De nem hiszem, hogy ez egy olyan vízió, amely megvalósulhat rövid távon belül. Mindenek előtt Oroszországgal is vannak vitáink itt a részletekben főleg, de el se jutunk hát pillanatnyilag. Oroszország megszállt egy független államot, és a helyzet eszkalálódik egyenlőre Hát itt most kereskedelmi megállapodásokról beszélni, ez nem a megfelelő időpont, úgy gondolom. Sőt, hát gyakorlati alapokból kiindulva is a, a Vámunió még nem működik igazán, és az ország még a WTO tag sem, tehát és számos ország nem WTO tag, és pedig egy alapfeltétel és ez nyilvánvaló ez érinti az európai gazdaságot is, nem egy könnyű partner Oroszország, de hát nem zárom ki, hogy a jövőben valamikor megtörténhet. Jó kis vízió ez, de a politikai helyzet most nem igazán alkalmas. Euh, Igen, értem, ami ma reggel elhangzott, hogy a bizottság elolvasta ezt a jelentést. Bizonyos módszereket már megváltoztattak, már megkezdtük mi is a saját a, ö, módszereink megváltoztatását, és ezek alapján továbbra, tovább fogjuk értékelni és vizsgálni ezen megállapodások hatását. Have I Itt az euróról volt szó, de aztán Szerintem ott erről szóltam is. Az uh, ISDS, a vitarendezés, a kanadai egyezményben ott van. És meg vagyok győződve róla, hogy uh, óriási előre jutás ez a Kanadával kötött megállapodásban. Tehát ez már megvan, itt van előttünk az asztalon. Tehát mi történik a TTIP-pel? Ahogy már említettem, az elején ez megvan, és néhány nap múlva meg lesz, még karácsony előtt az összefoglalása mindenkinek elküldjük majd, és meglátjuk, hogy hogyan haladunk előbbre. Ez egy olyan dolog, amelyet a tagállamok kértek, hogy vegyük be az Egyesült Államok is akarta, de Juncker elnök szerintem itt eléggé világosan nyilatkozott. És látjuk, hogy ez hogy működik most, és hogy működött mondjuk az 50-es években. A TTIP-ről általában igen, részleteiben is tanulmányozni fogom az anyagot, és szerintem más metodológiát fogunk használni. Nem minden tagállam és az Európai Parlament is azt mondta 2012-ben, hogy az Egyesült Államokkal fáradozni kell egy megfelelő megállapodáson. Tehát miért tárgyalnánk órákat, miért tárgyalnánk óriási vehemenciával, ha nem az európai polgárok érdekében, hogy munkahelyek keletkezzenek, hogy befektetések legyenek. És hogy szüntessük meg a bürokráciát, a vámakadályokat. Tehát lesznek itt különböző tanulmányok, vannak tanulmányok, azonban a tanulmányok azt mutatják, hogy Európa számára jó ez a megállapodás, és én is ezt hiszem. Ezen kívül tudjuk, hogy miről tárgyalunk, hogy miről nem tárgyalunk, és reméljük, hogy a polgárok és a KKV-k számára is jó lesz. És új lendülettel fogunk február első hetében tárgyalni az amerikaiakkal. Mexikó, végezetül Mexikó. Mercosur. Elnézést. Mercosur a Mercosur miniszterek megállapodtak, hogy egy új közös ajánlatot tesznek, üdvözöljük, és megállapodtunk, hogy a főtárgyalók nem sokára találkoznak, hogy megállapítsuk, hogy az ambícióink milyen szinten állnak. Tehát Brazíliából is pozitív jelzéseket kaptunk. Egy hasonló megalapodást tervezünk, mint Mexikóval. A csillei egyezmény megújítására is szükség van. Meg kell vizsgálni, hogy hol vannak az ambíciók, meddig jutnak el, mi meddig jutunk el az ambícióinkkal. Tehát, hogyha elég ambíciót találunk, akkor természetesen abban is érdekeltek vagyunk de garantálni kell, hogy ugyanazon a szinten vagyunk. Japán. Még van néhány témánk. Japánnal például közbeszerzés, a nem jellegű dolgok, a földrajzi eredet és a árukereskedelem. Ez még nem került megoldásra de nagyon pozitív, konstruktív légkörben tárgyalunk. Levelet váltunk a hétvégén, megnézzük, hogy ebből mi lesz. És hogyha nem ugyanaz a team is lesz, de jövő héten is folytatjuk a tárgyalásokat. A tartalom az itt most fontosabb, mint az időzítés. De realisztikus opció lehet itt például jövő évben megállapodni. Tehát de eh, természetesen eljövök majd ide, és eljövök a követő csoport ülésére, és hogy beszámoljak róla. Azt hiszem, hogy mindenről szóltam. Nem automata eljárás van, vannak eh, néhány. Vannak kritériumok, és jövő évben pedig kezdjük majd a tárgyalásokat, de mindenképpen független pozíciók lesz. Rendben van, nagyon szépen köszönöm, Cecília, és eh, Humphrey Bogart már régebben is elmondta, de ez egy nagyszerű barátság kezdete, és ez egy nagyszerű együttműködés kezdete. Reméljük, hogy gyakran lesz vendégünk, és eh, nem sokára találkozunk. quiet, please. We are... Csendben legyenek, folytatjuk a munkánkat. Leichtfried úr, ügyrendi felszólalás. Elnök úr, köszönöm szépen. Szerintem igazából nem érezte magát felelősnek. Itt. Tehát ismét feltenném a kérdést, mikor lesz lehetséges számomra például idejönni. Hát holnap délelőtt 10-kor itt leszek és meglátom, hogy mi történik. So, ja, liebe Kollegen... Kedves kolléganő kollégák, természetesen ez egy nagyon komoly kérdés, és ma a koordinátoroknál is érdeklődtem, hogy mi a helyzet az átláthatósággal. És most megismétlem. Egyrészt arról van szó, hogy a dokumentumok a tárgyalásokról, miután az Egyesült Államokkal megtárgyaltuk a dolgokat, felkerülnek az internetre. Tehát ez most néhány technikai kérdéssel is összefügg, ez január 1-én megindul, Tehát az Egyesült Államoknak beterjesztett dokumentumok az interneten hozzáférhetők lesznek. Másodszorban pedig szeretnénk garantálni, és a parlament ezt mindig követelte is, hogy minden képviselő minden dokumentumhoz hozzáférjen. A régi bizottság ezt elutasította, és differenciált néhány képviselők, képviselők között, meg a többség között. 13 képviselőnek volt hozzáférése az összes dokumentumhoz, és és utána pedig a dokumentumokhoz azok a kollégák férhetnek hozzá, akiknek közük van az ügyhöz. 28 ilyen képviselő volt. Most az átmenetet kell megszerveznünk. A titkárságunk 751 titkárs, elnézés, 751 képviselőnek nem tudja kinyomtatni az anyagokat. Tehát ez lehetetlen. Szeretnénk egy első lépést, utána az internete feltenni az anyagokat, hogy minden képviselő megismerhesse azokat. Tehát nem csak a 28 képviselőnek van korlátozott hozzáférése, de az INTA tagjának a tagjainak teljes hozzáférése lesz a dokumentumokhoz. És a társ bizottságoknak is hozzáférése lesz az összes dokumentumhoz, és nem a bizottság dönt majd, hogy ki fér hozzá az anyagokhoz. Tehát ezt szerintem viszonylag gyorsan megvalósíthatjuk. Tehát itt az olvasó terem problémája is megoldható. Technikai tárgyalásokat folytatunk. Fontos az, hogy legyen megfelelő személyzet, de szerintem ezt megoldjuk. És legkésőbb január 1-től szeretnék elérni ezt az első fokozatot. Ami azt jelenti, hogy az INTA bizottság minden tagjának hozzáférése van a dokumentumokhoz. 11-es ponttal folytatjuk az ekvadori kereskedelmi miniszter az egész idő alatt várt erre a pontra. Itt a következő kérdésről van szó. Tehát az Ekvadorból származó árukra vonatkozó tarifális elbánás. Ekvador elvesztené státuszát egyrészt, másrészt a Perúval kötött egyezményhez is csatlakozik, és ne legyen lyuk a kettő között, amelyben ismét vámot vetnének ki, és óriási bürokráciával járna. Éppen ezért az előadónk is azt javasolta, hogy találjunk valamilyen megoldást, de van egy aprócska probléma. Hogy mennyire szeretné itt a bizottság illetve mennyire használt a bizottság itt delegált aktusokat, azt a jogi szolgálat vizsgálja meg. És a jogi szolgálat támogatja a parlament véleményét, hogy ebben az esetben felhatalmazáson alapuló jogi aktusra van szükség. És most átadom az előadónak a szót. Kedves kolléganok és kollégák! Köszönöm az együttműködést, köszönöm a megjegyzéseket, köszönöm a módosítókat ehhez az anyaghoz, amelyről már múltkor is tárgyaltunk, tehát nem szeretnék most ismét vitát nyitni, nem szeretném elmondani, hogy részleteiben miről van szó, szerintem ismerős a kérdés. Ecuador továbbra is kapjon vámkedvezményeket az onnan származó Európai Unióba exportált áruira. Már beszéltünk arról, hogy szorít az idő, és megköszönöm a miniszternek, és megköszönöm a minisztérium tagjának, hogy eljöttek hozzánk az üzleti élet képviselőivel, Ekvadorból, illetve meghívták a kereskedelmi partnereiket, az importőröket az Európai Unióból, hogy eszmét cseréljünk ezen a mai alkalommal. Különböző módon már tárgyaltunk ezekről a kérdésekről, hogy mit is jelent az időtartam, az időterv az ekvadoriaknak, az érintetteknek, de az Európai Uniós polgároknak is. Megállapodtunk abban, hogy a mai ülésen nyilatkozunk a módosítókról, mindenki megkapta, és így holnap szavazhatunk is. Azt javasolnám a szakbizottságnak, hogy a szavazással a eredménytől függetlenül mi vagy én előadóként azt a kérést prezentálom, hogy azonnal lépjünk hivatalos konzultációba a tanácssal, hogy tudjuk magunkat tartani az időhöz. Tehát, hogy január 2015. január 1-től ne érezze a preferenciák megszűnésének hátrányait. Tehát, hogy január 1-től is ugyanúgy exportálhasson, mint eddig. Az olasz elnökséggel tárgyalásban állok, és kész a tanács is egy első olvasatos elfogadásra. Tehát, hogy a végleges szöveget is kidolgozhatjuk akkor. A januári szavazás után. Hiszen január ülésünk után a plenárison szavazhatunk róla februárban. Annak érdekében, hogy a megfelelő javasolt rendelet hatályba léphessen. Most remélem eléggé részletes voltam Malmström asszony meghallgatásával. Beszéltünk a keleti helyzetről is. Csökken az olajár, és Ecuador számára az exportok drágábbak lettek. Tehát mindenhol növekedtek az árak, és Ecuador számára nagyon fontos, hogy megkapja a vámkedvezményeket január 1 -e után is. És pedig addig, amíg csatlakozik a Kolumbiával és Peruval kötött szabadkereskedelmi egyezményhez. Hat hónapunk van, amíg Ecuador csatlakozik a szabadkereskedelmi megállapodáshoz. Tehát 2016. december 31-ig. Senki sem tudja, hogy ezt az időtartamot betartjuk, és mi történik 17. január 1-én. Csak figyelmeztetnék, bizonytalan helyzetben vagyunk, ami ismét kérdéseket vet fel. Tehát nem csak itt, hanem Ecuadorban is. Mindig is az volt a politikánk, hogy könnyítsük a kereskedelmi megállapodások megszületését, ez pedig minden érintett érdekét szolgálja. Egyidejűleg a ekvadori és az összes 28 tagállamban lévő polgároknak is pozitív hatása kell, hogy legyen. Volt egy megjegyzésem az eredeti jelentéshez is, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktussal éljünk. Így a, mi is, és a tanács is abba a helyzetbe kerül, hogy tárgyalhasson, és hogy visszavonhassa a felfüggesztést. Remélem, hogy a szakbizottságunk többsége, hiszen az árnyékelődókkal nagyon intenzív dialógust folytattunk az elmúlt időben, tehát remélem, hogy tudunk tenni valamit, ezt az utat követjük. Természetesen eh, várom a további együttműködést. Köszönöm szépen! Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, eh, Helmut. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, Helmut. Frakciónk elmélyű után elemezte az összes érdeket, az összes érdekes oldalt, jogi, gazdasági, stb. szempontból. És ezzel alapján döntünk arról, hogy hogyan, fogjuk, eh, hogyan fogunk szavazni. Az összes módosítót elutasítjuk. Azért, hogy a rendeletet gyorsan el tudjuk fogadni, és minimalizáljuk a hatását a tarifális preferenciák felfüggesztésének. Nagyon alaposan elolvastam, hiszen szükségem volt erre, a parlament jogi szolgáltának a véleményét. Ennek a konklúziója az volt, hogy a delegált jogi aktus használata jogos. Hogyha az egyoldalú engedményeket meg ö, ho, hosszabbítják. A tanács jogi szolgálata azonban más következtetésre jutott. Ez is mutatja, hogy mennyire nehéz megtalálni a legjobb itt alkalmazandó eszközt. Ez egy időkorláttal behatárolt rendelet, ami egy konkrét körülményre vonatkozóan rendelkezik egy olyan ország esetében, aminek szüksége van a preferenciális elbánásra. Hasonló például Ukrajnával, Moldovával kapcsolatos elfogadott rendeletek nyomán próbáltunk itt is így eljárni. Szerintem, hogyha több időnk lett volna, akkor frakcióm a jelentéstevő néhány módosítóját tudta volna támogatni, és egyébként az előadónak szeretnék gratulálni is az eddigi erőfeszítéseiért, de ebben a konkrét esetben szerintem más politikai és kereskedelmi okokat is figyelembe kell venni. Hogyha a parlament elfogadja a módosítók néhányát, az legalább két hónappal eltolja a rendelet hatályba lépésének az idejét, és ez azt jelenteni, hogy a három oldalú tárgyások is tovább fognak tartani. Hogyha január 1-től 2015. január 1-től retroaktív módon akarják használni, tehát azon importőröknek, akik vámot fizettek, visszaadunk pénzt, az nehézségekhez vezet. Így az importőrök nem biztos, hogy visszakapják a pénzüket, és negatív hangulatot okozhat ez, valamint negatív hatást az ekvádori gazdaságra nézve. A 24%-kal többet kellene fizetni az ő árujukért, lehetséges, hogy ők más piacokat keresnek majd, és nem fognak visszatérni az Európai Uniós termékek se az ekvádori piacra, miután megszületik az új egyezmény. Tehát szerintem a, nézzük meg azokat a módosítókat, amelyek nem csak a javaslat elvét változtatják meg. Szerintünk, a mi frakciónk szerint Ekvádornak is az a legjobb, hogyha a lehető leggyorsabban elfogadjuk a rendeletet, és ezért az összes módosítót elutasítjuk. Köszönöm szépen, most pedig az árnyék előad a szociáldemokraták nevében az én vagyok, és mi is úgy látjuk, hogy gyorsan kell reagálnunk, tennünk kell valamit, nem engedhetjük meg, hogy rés alakuljon ki ezen a területen, folytonossági hiány, de nem akarunk precedens teremteni arra sem, ami a parlament jogairól való lemondást illeti. Ezért aztán, mint minden más jogalkotónál nálunk is az a fontos, és ki kell mutatni, hogy ha jogot alkotunk, akkor mindig delegált jogszabályt megkövetelünk legalább. És a trilógusban, amely a külső statisztikák készítését illeti, hm, és bizony ez nem annyira érzékeny terület persze, de ott is egy elvi kérdésről van szó, hogyha jogot alkotunk, akkor bizony a parlamentnek ebben részt kell vennie delegált jogszabály útján, ezért ezt az indítványt elfogadjuk, azzal az egyértelmű kikötéssel, és ezt az ekvadori miniszter úrnak ma már elmondtam, hogyha ez az indítvány többségre jut, akkor a szavazás után azonnal tárgyalni kezdünk a tanácssal, hogy nincsen időbeli csúszás. Szefadir úr. Uh, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ECR frakció általánosságban támogatja a bizottság javaslatát, és úgy érezzük, hogy szükség van ezt a szakadékot valahogy áthidalni. A 2015-ös évre vonatkozólag, amíg az új szabadkereskedelmi egyezmény, illetve kibővített szabadkereskedelmi egyezmény életbe lép. Ezzel nincs probléma. Tehát általánosságban támogatjuk a szabadkereskedelmet, amikor lehetséges. Két apró problémánk van a holnapi szavazással kapcsolatban. Ez egyik. Az egyes és kettes kompromisszumos módosítókhoz kapcsolódik. Nem gondoljuk azt, hogy bármilyen újdonságot be kéne vezetni, ami lehetséget teremt arra, lehetőséget teremt arra, hogy a későbbiekben valamilyen protekcionista jellegű intézkedésre kerüljön sor amely a lehetséges kereskedelmi lehetőségeket az EU vállalkozások számára rontják. Tehát szerintünk semmi ilyesmit nem szabad a megfogalmazásba belevenni. És ezek a módosítók viszont tartalmaznak olyasmit, hogy Ecuador, tehát szeretnénk valami szeretnénk az intézkedés, azaz measures szót törölni a módosító indítványból, és úgy gondoljuk, hogy ezen körülmények között nem szeretnénk üdvözölni az ilyen jellegű intézkedések bevezetésének a lehetőségét. A másik az végrehajtáson alapuló vagy delegált jogi aktus választása, ezzel kapcsolatban volt vita, ön is utalt rá. Jogi ellenzés érkezett az Európai Parlamenttől, amely a delegált jogi aktus használatát támogatja, míg a bizottság és a tanács jogi szolgálata éppen ellenkezőleg más következtetésre jutott. Mi nem gondoljuk azt, hogy itt lenne az intézmények közötti csatának az ideje. Azt gondoljuk, hogy nem az erőnket kell fitoktatni, hanem inkább ebben a helyzetben hajlandóak vagyunk engedni a bizottságnak annak érdekében, hogy támogassuk Ekvádort. És üdvözlőjük azt, hogy Ekvádor egy újabb ország, amely az EU és Kolumbia és Peru között kötött szabadkereskedelmi egyezményhez csatlakozik. Móza úr kapszolt. Köszönöm szépen, elnök úr. Entschuldigen Sie mir bitte. Elnézést kérek, Scholz úr, de a liberálisok úgy gondolják, amit Szantifiszász kolléga is mondott, hogy a Fizasz úr eh, nyelvén szeretném folytatni. Úgy gondoljuk, hogy eh, a szabad kereskedelem az egyetlen potenciálja az Európai Uniónak, eh, ha növekedni akar. Itt számos területen nincsen mozgásterünk a nemzetközi kereskedelem rendkívül fontos. Nem akarjuk megszavazni holnap a módosítókat, ugyanis van itt egy kockázat. Eznek a megállapodásnak a hatályba lépése csúszik. De köszönöm azt a munkát, amit eddig elvégeztek. Eddig ez az ügyel kapcsolatban jelentős nagy munkáról van szó. Örülök, hogy a zöldek, az Látom, hogy a zöldek és az e RT tevői nincsenek itt, úgyhogy most a bizottságnak adom meg a szót, ha kérik. Jörgenzen úr. Köszönöm, elnök úr. Csak nagyon gyorsan. Teljes mértékben értjük a parlament azon igényét, hogy ne lepjük meg őket, a végrehajtás során ne érjék meglepetések a parlamentet, és biztosíthatom önöket, hogy még akkor is, hogyha a parlament végül elfogadja a bizottság javaslatát, teljes mértékben készek vagyunk annyira átláthatóan működni, amennyire csak lehetséges, és tájékoztatni önöket. Tehát mindenképp folyamatosan tájékoztatást fogunk nyújtani ebben az ügyben. Olyan transzparensek, mint mindig, ugye szokás szerint transzparensek. Most pedig megadom a szót kivételesen miniszter úrnak, az ekvádori miniszternek két percben. Kérem, mondja el a véleményét. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy lehetőséget adott arra, hogy hozzászóljak. Spanyolul szeretnék megszólalni. Röviden nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek az európai integráció központjában azokkal, egy olyan emberként, aki európai jogot és történelmet tanult, nagyon érdekes látni az európai integráció mindennapi működését. Ez a folyamat éppen elmélyülőben van Dél-Amerikában is. A Dél-Amerikai Unió most építi a középpontját Quito, Kitóban, pont Ekvádorban, tehát remélhetően a jövőben az Uniszorral és az Ekvádor EU kapcsolatokkal is előreléphetünk és elményíthetjük ezeket. Ez előttem szólok már mindent elmondtak, aminek el kellett hangoznia, meggyőződésünk, hogy erre a mechanizmusra sürgősen szükség van az említett okokból kifolyólag, hiszen az EU a legtöbb nem olajjal kapcsolatos termék felvevő piaca, tehát az EU-ba exportáljuk a termékeinket, nagy mértékben függünk az EU-tól, gyakorlatilag minden, amit exportálunk, az Európába érkezik és a GSP Plus rendszer rendkívül fontos volt számunkra. Ezért szeretnénk csatlakozni a a szabadkereskedelmi egyezményhez is, és hogyha nem lép gyorsan életbe ez az új egyezmény, akkor a mini, mikro és kisvállalkozások közül egy sor tönkre mehet Ekvádorban. Az ekvádori szövetkezetek különösen a mezőgazdasággal foglalkozók Fairtrade keretén belül exportálnak Európába. Önök, parlamenti képviselők nagyon jól értik azt, hogy a láncolat, ami összeköt bennünket, az nem szakadhat meg. Nagyon sok európai cég azért vásárol Ekvádorban, mert nagyon jó minőségű termékeket állítunk elő, szociálisan felelősen, fair trade keretén belül, és ezért termékeinket nagyon is igénylik az európai fogyasztók. Nem olcsó dolgokat árulunk, hanem minőségi termékeket. És éppen ezért nagyon fontos, hogyha nem lépünk hamar, a kedvezményes elbánás fenntartása érdekében, akkor sok üzletünk, sok vállalkozásunk lehúzhatja a rolót. Az önök előtt álló döntések tekintetében elmondhatom, hogy meg kell találni az egyensúlyt, a parlament jogai a vitában a másik testületek, például a tanács és a bizottság szemében is tiszteletben kell, hogy legyenek tartva. Ne, fejez, ne feledjék azonban el, hogy a munkájukat, azt, hogy ezt gyorsan és sikerrel elvégezzék, nagyon igénylik az ekvádori vállalkozások. Köszönöm, miniszter úr. Úgy vélem, hogy a dolog sürgető jellege ismert valamennyiünk számára. Nyilvánvalóan problémákat el lehetett volna kerülni, hogyha akkoriban közösen Peruval és Kolumbiával együtt egy nekifutással intéztük volna a megállapodást, de hát mindegy, most már látjuk a problémákat, és miniszter úr biztosíthatom arról, hogy mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ne alakuljon ki folytonossági hiány. Helmut, röviden, de tényleg röviden. Köszönöm, Bent. Az utolsó megjegyzéssel kezdem tudatában vagyunk annak, hogy Ecuador annak idején miért nem csatlakozott Peruhoz és Kolumbiához. Most megint ugyanez a kérdés, és ez foglalkoztatja Ecuadort is, például a megállapodáshoz való csatlakozás, és hát itt a szabályozás kérdése is. És a kérdés az, amit legutóbb felvetettünk, azt megint meg kell említeni ma természetesen az általános vitát is mindkét területen figyelembe kell vennünk Ecuadorban is, ahol persze óriási viták vannak arról, hogy van-e értelme ilyen megállapodást az EU-val megkötni, de hát vonatkozik ez az itteni polgárokra is, és ezért azt gondolom, hogy a delegált jogszabályok javaslata egy demokratikus eszköz, annak érdekében, hogy valamennyi érintett fél a zárócserében lehetőséget kapjon arra, hogy elmondja a véleményét. Hallottuk a TTIP vonatkozásában is ezeket a lépéseket, és ez teljesen jogos, hogy figyelembe vegyük. A jogi szolgálat is azt mondta egyébként, ugyanis, hogy Ekvádor jogalapja más a konkrét esetben, mint ukrajnai, vagy moldáviai, vagy pakisztáni. Nem lehet mindent receptszerűen megoldani, és ha egy hibát elkövetünk, ne kövessük el azt még egyszer. Ecuador itt nem politikai érdekek játéka itt a parlamenten belül, hanem a polgárok érdekeit kell szem előtt tartani, az ekvádoriak itt és az itteniekét is. Köszönöm szépen. Ezzel ezt a pontot belekezdtem. Holnap 10 órakor szavazunk erről. Köszönöm. 12-es napi rendi pont. Ezúttal moldáviai kereskedelmi preferenciákról beszélünk, tíz módosító érkezett és az előadónak adom a szót. Parancsolj! Thank you, Chairman. I will try to be... Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok nagyon-nagyon rövid és jól szervezett lenni. Csak hogy felvázoljam a keretet. Moldováról van szó. A már meglévő autonóm kereskedelmi preferenciák keretein belül kiegészítő tarifális kedvezményeket szeretnénk almára, azt, vagy étkezési szőlőre és szilvára engedélyezni. Löpen asszonytól kaptunk módosító indítványokat. Ezeket a módosítókat négy kategóriába sorolnám, és szeretnék nagyon komolyan és elmélyülten foglalkozni velük kategóriánként. Az első kategória egy módosítóból áll, az egyes számúból. Ez azt javasolja, ez azt mondja, hogy ha ezt elfogadjuk, akkor azzal Moldovát arra biztatnánk, hogy majd egy ponton esetleg az EU tagjává válhat. De hát itt néhány friss almáról és szilváról van szó, meg csemegeszőlőről, tehát egyáltalán nem csatlakozásról beszélünk, az EU-hoz. A politikai társulás Moldova és az EU között nem feltétlenül egy olyan stádium, amire szükség van egy esetleges jövőbeli csatlakozás esetében. Tehát ez a rendelet ez arról szól, hogy az általános preferenciális kedvezmények, azok lehet, hogy közelebbé hoz, közelebb hozzák politikai szinten is a két egységet, az EU-t és tagállamot, de hát ott van a 27 tagállam vétója, amely akár jelöltként, akár a tárgyalás megnyitása akkor, akár egy fejezet megnyitása akkor elvághatja Moldovát. Tehát Moldova egyáltalán sajnos, vagy szerencsés módon, tehát egyáltalán nincs közelében sem annak, hogy csatlakozási tárgyalásokat kezdeményezzünk velük. Ebben a rendetben semmi olyan dolog nincsen, ami akár a gondolatot felébreszthetné, hogy Moldova a jövőben egy csatlakozásról álmodozhatna itt. Almákról, szilváról, szőlőről van szó, és néhány szegény gazdáról, akiket az orosz embargó a moldovai termékeknek nagyon komolyan sújt. A második módosító kategória 4, 5, 6 és 8-as, ezek a koncesziókat, az engedményeket különböző módon elutasítsák. Ennél egyszerűbb lett volna azt mondani, hogy nem, nem értünk egyet a bizottság javaslatával, és kész. A 2-es, 3-as, 9-es és 10-es módosítók. Szeretnék, hogyha az Európai Bizottság megvizsgálná azt, hogy Moldova tiszteletben tartja-e az EU piaci hozzáférés szabályait. Moldova valamiért bűnösnek van tartva, úgyhogy nem tudom, hogy a rendelet hatályba lépése után esetleg lehet ilyen vilá... vizsgálatokat tartani, és akkor a preferenciákat felfüggeszthetjük, hogyha Moldováról bebizonyosodik, hogy a származási szabályokat nem tartja teljesen tiszteletben. Ebben az esetben bizonyára a bizottságnak lesz megfelelő öm, bizonyítéka erre, tehát nem csak nekiugrunk egy olyan ország torkának, amely ugye, kereskedünk, anélkül, hogy lenne bármilyen bizonyítékunk. Aztán van a védintézkedésekről szóló cikk, amely arról szól, hogyha egy bizonyos országból származó termékek kárt okozhatnak az EU piacoknak, akkor az EU-nak joga van fellépni. De itt egy nagyon kicsi kontingensről van szó, egy nagyon kicsi és a romániai piac által önmagában felszívott kereskedelmi kedvezményről, tehát biztosítani szeretném a kollégákat. Egyrészt, hogy ott vannak a kezünkben az intézkedések, hogyha bármi szabálytárságot feszünk, fedezünk fel, másrészt, hogy nagyon kicsi mennyiségről van szó. Aztán az új vámkódexhez való alkalmazkodása, hogy Löpen asszony mondja, technikailag korrekt ez a kiegészítés, de azonban, azonban teljesen felesleges, mert az Európai Bizottság szövege már erről rendelkezik. Szerintem itt a mögöttes gondolat az az, hogy ha bármelyik módosítót elfogadjuk, akkor három oldalú tárgyalásokat kell indítani a bizottsággal, a tanácssal, és elhalasztódna az egész ügy. Hogyha azonban elfogadjuk az összeset, akkor az, a, az összes engedményt elutasítjuk, és nagyon-nagyon alapos vizsgálatokat kell azonnal kezdeményeznünk. Úgyhogy azt szeretném a kollégáktól kérni, hogy a legbölcsebb és legészszerűbb javaslatot fogadják el, azaz autasítsuk el a módosító indítványokat, a bizottság javaslatát fogadjuk el, és szeretném még emlékeztetni önöket, hogy a tanács illetékes bizottsága is módosítókkal kíván élni a bizottság javaslathoz, és a komagri, amivel, amely egyébként eléggé szkeptikus szokott lenni, teljes mértékben elfogadta a bizottság rendelt javaslatát módosítok nélkül és nagy ö, többséggel öt ellenszavazat és két tartózkodás mert megszavazták ezt az álláspontjukat, tehát ők nagy mértékben támogatják a bizottság javaslatát. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen, most pedig szót adok az árnyék előadónak, Winkler úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Először is egy eh, reflexió, aztán a konkrét eh, módosítók. Természetesen nagyra becsülöm az előadó munkáját, és eh, a magyarázatokat megkaptuk a tíz módosítóval kapcsolatban. Emlékeztetni szeretnék most arra azonban, hogy ez a bizottság régebben gyakran olyan intézkedések mellett döntött, amely segít Moldáviának a kereskedelemben a két fél között. Számos kolléga felvetette, és Helmut Scholz is felvetette, még mielőtt ezeket az intézkedéseket meghozzuk, nézzük meg a hatásokat. Tegnap találkoztam a nagykövettel, a moldovai nagykövettel itt Brüsszelben, és ő azt mondta nekem, beszélt nekem a folyamatokról, amelyeket beindítottak az elmúlt évben, például a bor területén. Önök is tudják, Moldáviának adtunk preferenciákat a bor importban az Európai Unió irányába, és elmondta a nagykövet, hogy a bor ágazat új technológiákat keres, és új utakat keres, hogy alkalmazkodjon az európai piachoz. Ez egy eh, olyan megfontolás, amit érdemes megemlíteni, ami a módosítókat illeti. Azt hiszem az előadó eh, részletes magyarázattal szolgált, és a néppárt eh, minusszal reagál mind a tíz módosítóra. Parancsoljon! Nagyon rövid leszek, elnök úr. Értjük, mi úgy látjuk ezt, hogy ezt el lehet fogadni intézkedésként és ez kifejezi azt, amit barátságnak vagy szolidaritásnak szoktuk nevezni Moldova irányába. Ennek hát kicsi a terjedelme, három termékkel foglalkozik végül is az egész. A legvalószínűbb az, hogy egy EU ország szívja fel a termékeket, és ez az ország Románia, ő pedig nem panaszkodik, hogy az áru oda megy. Ezért úgy gondolom, hogy nem, nem lehet okunk arra, hogy ezzel ne értsünk egyet, ezért úgy általában támogatjuk az előadót és a bizottságot is, ami azt jelenti, hogy leszavazzuk az összes javaslatot, amely igyekszik korlátozni valamilyen módon ezt a konkrét javaslatot. Ennyit tudok erről mondani összességében. Azt hiszem nagyon rövid volt. A liberálisok nincsenek itt. Helmut? Elnök úr, köszönöm. Én is rövid leszek. Mint legutóbb eh, elmondtuk, csatlakozni tudunk a módosításhoz, ami a preferenciákat illeti az ilyen rendelethez, és osztjuk a előadó véleményét, de azért felhívom a figyelmet arra, hogy bizony a jövőben végig kell gondolni még azt, hogy a minőséget a, a, hogyan tudjuk erősíteni az együttműködés során itt a moldavé termékeknél, hogyan lehet jó minőségben segíteni őket, és nem csak a mezőgazdasági termékekről van itt szó Moldáviából, itt az Európai Unión belül megnyitjuk a kapukat, hanem járuljunk hozzá ahhoz, hogy feldolgozottabb termékeket hozzon erre a piacra, és tudjon felkínálni Moldávia. Köszönöm szépen. Az ördög sincsenek itt. Löpen, asszony. Oui, monsieur rapporteur. Tisztelt előadó úr, azon érvelése nagyon pont komoly problémákat okoz a módosítások benyújtásához való joggal kapcsolatban. Demokratikus problémáról van szó. Ami sokkal engem az az, hogy akárhányszor hallom önöket, mindig az érdekekről beszélnek, a moldáv nép érdekeinek a védelméről, ha őszinte lehetek. Inkább az európai népért védekeinek a védelméről kéne beszélni, hát azért vagyunk itt. Nagyon baráti érzelmekkel gondolkodtunk a moldávokra, én is így teszek, de a mi munkánk az pontosan az, hogy ne a saját népünket hozzuk nehéz helyzetbe. Ezért néha sürgős vagy kivételes intézkedéseket hozunk az érzelmeink alapján, de ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy így végül a kicsi áramlások, a kicsi patakocskák nagy folyóká válnak, összefolynak, és így már nehézségeket okozhatnak a mi gazdáinknak is. Mi zavar engem ebben a szövegben? elsősorban, és ezért nyújtottam a módosítókat, az, hogy kértségtelenül sajnálatos Moldávia helyzete, de ez az ukrán válság miatt alakult így. Ők olyan párt által irányított ország, akik a nyugat felé tekintenek, ahelyett, hogy a kelet felé tekintenének, és ezért politikai öm, olvasatban nem is tűnik annyira távolinak az, hogy a moldávok az Európai Unióhoz szeretnének csatlakozni, és hogyha és tapasztalatomból merítkezve azt kell mondanom, hogy amikor szabadkereskedelmi egyezményeket, stb. kötünk, az a politikai konvergencia felé vezet el, és persze ez nem szabályszerű, de egy új bővítési hullámban kezdhetnek reménykedni. Sokszor hallottam azt, hogy a bizottság és a parlament az a két különböző elképzelést összekeveri. Aztán nagyon komoly nehézséget fog a mi ö, gazdáinknak okozni az, hogy ezáltal lenyomjuk az árakat és a szankciók, ellenszankciók az Európai Unió és az Oroszország között már is sújtják a mi gazdáinkat, tehát a mi gazdáinkat kell támogatni mindenek előtt, különösen más országok gazdái előtt. Hiszen el kell kerülnünk azt, hogy a mezőgazdaság válságba kerüljön. Ezért ne az importot próbáljuk meg támogatni. Az import az akkor ö, fontos, hogyha a mi hiányunkat teljesíti, azt tölti be, tök, teljesen mindegy, hogy honnan jön. Szerintem a mi gazdáinkat kell támogatni, és elnézést, hogyha nagy kicsit szélsőségesnek hangzottam. Köszönöm szépen, bizottság. Ki az, aki a bizottság nevében szól hozzá? Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném üdvözölni a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők kiváló munkáját, amelyel a módosítók illetve a rendelet tervezett célját is nagyon jól összehangolt, vagy összefoglalták. A védelmi intézkedések már az alaprendeletben benne vannak, tehát ezzel a csalást ki lehet kerülni. Ami Löpen asszony két érvét illeti. A Moldáviával kapcsolatban emlékeztetnék arra, hogy egyáltalán semmi nincs a társulási szerződésben és a az általuk aláírt szabadkereskedelmi egyezményben, ami akadályozná azt, hogy a gazdasági területen kívül bármilyen más területen közelednénk. Az oroszok és ennek a független államoknak a más partnerei felé teljesen szabadon rendelkezhet. A MOL lehet, hogy Oroszország ezt máshogy látja, mert Oroszország embargóval sújtotta ezt az országot állítólagos növényegészségügyi okok miatt. Akkor, amikor társulási szerződést írt alá Moldávia az Európai Unióval. Tehát ez világos, hogy miért történt. Ami pedig az európai mezőgazdasági dolgozók problémáját illeti, ez a mennyiség, termék mennyiség 0,8% az almáknak, tehát ha az összes moldáv almát az Európa Európába exportálnák, az 0,8%-át tenné ki az Európai Unióban forgalomba kerülő almának, 1,4%-át az itt forgalomba kerülő szilvának, és hasonló százalékot a szőlő esetében. Tehát elenyésző mennyiségű ez a termék, és ez a, az európai gazdákat egyáltalán semmilyen mértékben nem fogja veszélyeztetni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Jelentéstevője a szó. Euh, köszönöm. Van egy pont, amelyel kapcsolatban teljes mértékben egyetértek Löpen asszonya. Azért vagyunk itt, hogy az európaiak érdekében, a mi állampolgáraink érdekében dolgozzunk. De az európai gazdák esetében is csatlakoznom kell az elmúlt bizottság mezőgazdasági biztosához, aki nagyon harciasan küzdött a francia gazdák megvédése érdekében. De Románia például, vegyük Romániát idén, ha mondjuk 22%-kal csökkent az alma termelés, mondjuk azt mondjuk, hogy három almát termeltek, de az most 22%-kal csökkent, és egy almát importálnak ö, ö, Moldáviából, az azt jelenti, hogy nemhogy az európai piacokat nem önti el a moldáv alma, de még az romániai hiányt sem tudják fedezni a moldáviai exportból vannak olyan érdekeink, amelyek sokkal tovább mutatnak, mint egy ilyen apróság, mondjuk Moldávia stabilitása, és itt gyakorlatilag szimbolikus engedményről van szó. Még ha lenne ára ennek az intézkedésnek, ami egyébként nincs, akkor is megérné megfizetni azt az árat, hogy stabil maradjon Moldávia itt, ez Európai Unió szomszédságában. Vannak európai cégek Moldáviában, vannak biztonsági érdekeink, vannak a határaink Moldáviával, rendkívül nagy a migráció Moldávia felől Európa felé. Tehát rengeteg ö, előny származik egy minimális erőfeszítésből. Ez egy gesztus, ami számukra valamilyen érdeket azért képviselhet, de nekünk gyakorlatilag semmibe nem kerül. Egyetértek önökkel, önnel ugyanazért dolgozunk, de ebben az esetben ön konkrétan téved. Nincs veszélyben az európai piac, és a francia gazdák sincsenek veszélyben, sem az európai gazdaság. Köszönöm szépen! Again, Holnap szavazunk. De az előadó megjegyzésére szeretnék kitérni, ezt aláhúznám, hogy a tanácsról kaptam egy levelet, melyben a tanács hoz, megígéri hozzájárulását a módosítók nélküli szöveghez, ami azt jelenti, hogy nagyon gyorsan tudnánk eljárni. Szükség esetén holnap szavazunk, mint mondtam, a következő a 13. napi rendi pont. Itt a, az európai szomszédság politika stratégiájának felülvizsgálatáról van szó. El kell, hogy mondjam, a koordinátorok körében ma úgy döntöttünk, hogy nem készítünk véleményt az AFET jelentéshez, az AFET jelentéseket ugye általában most Azért, mert az AFET bizottsággal nem tudtunk megállapodni abban, hogy egyértelműen szétválasztanánk a hatásköröket az általános politikai területeken és a kereskedelmi politika tehát egyrészt a kereskedelmi politika és az általános politika határvonalai nincsenek meghúzva, ezért végül is úgy döntöttünk, hogy az AFET általános politikai jelentést készítünk a nélkül, hogy kereskedelmi vonatkozású témákat érintene. Mi pedig kereskedelmi bizottságként saját jelentést vagy állásfoglalást, vagy meglátjuk, mit csinálunk. Tehát kereskedelmi bizottságként mi megfogalmazunk egy ilyen álláspontot, hogy a hatáskörünk fennmaradjon. Ilyen értelemben tehát a kereskedelmi vonatkozású ügyekre koncentrálunk a szomszédsági politika felülvizsgálatánál, de egyébként egy állásfoglalás, vagy egy vélemény esetén is ez lett volna. Azt hiszem, hogy ez egy észszerű megoldás, mert hogyha csak egy véleményt adtunk volna, akkor az AFET a véleményünkről szavazott lett volna, és semmi garancia nem lett volna arra, hogy a témáink végül is bekerülnek a közös jelentésbe. Vagyis úgy gondolom, hogy az a megoldás, hogy mi magunk dolgozunk magunknak, az ö, helyes. Most legyen egy első vita, arra nézve, hogy valamilyen első lépést tegyünk a kereskedelmi bizottság érdekében. A társ előadók kapnak szót. Először Aréna Maria asszony. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Amit ön javasolt, érdekes, különösen azért, mert oda kell figyelni, hogy a különböző szakpolitikák között koherencia legyen. A biztos asszony is utalt rá, hogy a szomszédság politikának van kereskedelmi dimenziója. Ez egy eszköz, egy politikai eszköz, amelyel a politikai és demokratikai, demokratikus fejlődés lehet segíteni bizonyos országokban. Erre fontos emlékeztetni. A szomszédságpolitika, különösen ennek a déli dimenziója, és most erre fogok összpontosítani, egy olyan elvre épül, amely nagyon fontos, ami azt mondja ki, hogy minél jobban halad egy ország a demokratikus értékek és az emberi jogok figyelembevételében, annál jobban hozzáférést kap a piachoz. Szerintem érdemes ragaszkodnunk ez az elfhez, és olyan kereskedelmi politikát folytatnunk, ami ennek megfelel. Ugye demokratikus értékek és az emberi jogok nagyobb mértékű figyelembevételt így jutalmazzuk. Különböző forradalmakra került sor a földközi tenger térségében. Ma meggondolhatjuk azt, hogy milyeknek ezenek az előnyei vagy hátrányai kereskedelmi politikai szempontból. Nyilván bizonyos országokról beszélek, amelyekkel már kötöttünk megállapodásokat, vagy olyanokról, ahol megkezdtük a tárgyalásokat ezekről. Azért is említem ezeket, mert nagyon aktuális például az izraeli-palesztin helyzet miatt ez a kérdés. Évek óta nyitott ez a kérdés, és néhány megállapodás a gerillák csapdájába esett hogyan lehet megerősíteni tehát ezekkel a megállapodásokkal ezen országok demokratikus fejlődését? Ez a fő kérdés ma. Merci beaucoup, Maria. Köszönöm szépen, Maria. Most pedig Landsbergi úr kap szót. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. néhány napja hallottam, hogy az újságok fő címeinek a világában élünk. És hogyha ilyen korban élünk, akkor mindenről írnak, Ukrajnáról, Grúziáról, ahol egymást követik az események napról napra, és nekünk kell dönteni, hogy merre haladjunk. a keleti partnerséggel tartott keleti partnerség eh, egyre több reformot jelentett, és akkor mi is több támogatást adhatunk. Úgy gondolom, hogy eh, ezen az úton kell haladnunk, most Ukrajnáról beszéltünk, az ukrán reformról, ez pedig pontosan beleillik a mi agendánkba. De látok egy másik problémát is. És Malmström biztos asszonynak is mondtam, hogyha új eh, együttműködés lesz Oroszországban, az ukrán válság alatt, akkor ez igazából eh, megölheti az egész keleti partnerséget. Hát hogyha Oroszországa most kezdenénk el tárgyalni, amikor Ukrajna egy részét megszállta, amikor nem tartja magát a WTO-ban megállapodottakhoz. Hogyha mélyebb együttműködésre törekszünk Oroszországgal, akkor a keleti partnerségi országokban ez milyen üzenet? El kell döntenünk, hogy mit teszünk Oroszországgal, utána nyilvánvaló lesz, hogy eh, milyen irányba mozdul el a keleti partnerség. Már említettem, hogy helyes úton haladunk, de most attól függ minden, hogy Oroszországgal mi lesz. Köszönöm, Szádil úr. President. Elnök úr. Ketten vannak, akik az ECR részéről felszólni szeret, tehát valaki most, és utána pedig utána a vitán. Csak annyit kérek, hogy megengedi a többieknek is, hogy részt a vitában. Igen. Akkor átadnám belga kollégámnak a szót, és utána tegyen fel engem a listára. Köszönöm. Köszönöm a szót. Az a helyzet, hogy tényleg kiosztottuk a feladatokat. Tehát a déli és a keleti szegmest elválasztottuk, én a délire koncentrálnék. A szomszédsági politika nagyon fontos az ECR frakciónak. Át kell dolgoznunk ezt a politikát, kritikusan meg kell vizsgálnunk, hogy milyen javítási lehetőségek vannak. Öt pontot tartok, rész, tartok itt döntőnek. Először a gazdasági integráció. Fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy eh, az eddigi politika mennyire hozott magával gazdasági integrációt. Tehát meg kell nézni, hogy hol értünk el jelentősebb integrációt. A másikat már Aréna asszony is említette, az a demokrácia. Mindig az volt a célunk, hogy erősítsük a demokráciát ebben a régióban, főleg az arab országokban tapasztalt nyugtalanságok után. Eh, meg kellene vizsgálnunk, hogy a kereskedelem milyen szerepet játszhat a demokratikus perspektívák erősítésében. A harmadik szempontunk az infrastruktúra javítása. Az Európai Unió és az Európai Beruházási Bank projekteket finanszírozott az érintett országokban. És ezekkel a projektekkel pedig eh, infrastruktúrát sikerült létrehozni. Fel kell tennünk a kérdést, hogy az infrastruktúrának eh, tényleg volt pozitív gazdasági következménye? A negyedik pont eh, a KKV-k, ezeknek eh, nagy jelentősége van az érintett országokban, Európában is, de meg kell néznünk, hogy eh, a KKV-kat hogyan lehet esetleg nemzetközivé tenni, hogy nagyobb szerepet eh, játszhassanak. Kérdés a bizottsághoz. Nem tudom, hogy a bizottságnak mennyire van szándékában, vagy a külügyi szolgálatnak, hogy a KKV-k területén tegyenek valamit. Az utolsó pontom a mezőgazdaság számos szomszédország exportál az Európai Unióba mezőgazdasági termékeket. Itt most kisebb farmokról van szó, nem feltétlenül a nagy termelőkről. A kis termelők pedig gyakran nem felelnek meg az Európai Uniós előírásoknak, tehát a pesticid és így tovább. Jó is, hogy nagyon szigorúak vagyunk, de esetleg tanácsadóként is felléphetnénk. Tehát, hogy hogyan tudnak megfelelni az európai szabályoknak. Ezt a, az öt szempontot szerettem volna megemlíteni. Végezetül pedig megjegyzem, hogy eh, köszönöm, hogy írhattam egy saját jelentést is. Köszönöm. További jelentkező nincs. Elmúlt. Danke, Bernd. Äh, ich muss unsere beiden... Köszönöm, Bernd. Nincs itt a két árnyék előadó, elnézést kérek, de esetleg három pontot röviden megemlíthetnék. Mert a Malmström asszony meghallgatásánál is szerepet játszott ez. Tehát nagyon fontos az, hogy komolyan vegyük a szomszédsági politikát. Hiszen igazi változást is hozott, és szorosabb lett az együttműködés az Európai Unió és ezen országok között. A belső stabilitásunkhoz is hozzájárult. Úgy gondolom, most anélkül, hogy részletekbe belemennék, hogy a eredmények nem váltották be a hozzáfűzött reményeket, sőt, csalódást okoztak. Hogyha azt mondják, a méd, azt mondja a média, hogy a Mubarak elleni per a demokrácia győzelmét jelenti, akkor milyen lesz az együttműködés a mediterrán országokkal, hogyha belenézünk például a közel-keletre? Közel-keleten is lángol a világ. Gondoljunk Libanonra, gondoljunk Izraelre, Palesztinára. Líbiáról meg már nem is beszélek. Jogos a kérdés felvetés, hogy mit tehet a kereskedelem, mit nem tehet a kereskedelem, hol nem lehet politikai eszközként alkalmazni, de mindenképpen ki kell építenünk egy megbízható gazdasági kapcsolatot. Keleten sem Moldova, Ukrajna esetében, tehát keleten sem megfelelő az együttműködés, hát Belorussziáról, Kaukázusról most nem is beszélek. És nem tudtunk megfelelően hozzájárulni a rigai csúcs eredményeihez sem. Itt konkrét kihívások vannak, konkrét időpont van, és fogadjuk el, hogy az amerikaiak foglalkoznak az ukrán erő, atomerőművekkel? Milyen legyen az energiapolitika jövőben? Tehát ezek mind-mind összefüggenek, és most köszönöm a szót. Köszönöm, Szájeb úr. Köszönöm. Amikor csak néhány szót a keleti és a déli partnerségről, úgy gondolom, hogy a vezető elv a kereskedelem politikában legyen az, hogy van, hogy nem mindenhol alkalmazható ugyanaz a recept. Tehát, hogyha országról országra haladunk, akkor észrevehetjük, és akkor látjuk, hogy különböző érdekek is jelen vannak. Tehát más érdekek vannak a keleti partnerség, a keleti szomszédségi országokban, meg a déli. Tehát itt van például a kaukázusi régió, Örményország, Azerbajdzsán és Grúzia. Ezeket az országokat szerintem nem lehet egységesen megítélni, országról országra más és más megítélés jár. És látjuk is, hogy nincsen megfelelő eredménye az ilyen politikának. Most, hogy ismét felébredt az orosz birodalmi étvágy, akkor ez közvetlenül is érinti az Európai Uniót. Tettünk valamit, de Szerintem az országokat nem szabad olyan sarokba szorítani, ahol dönteniük kell, hogy vagy-vagy. Próbáljuk meg, hogy hogyan lehetséges az országoknak fenntartani a jó kapcsolatokat az Európai Unióval, hogy kereskedjenek, és egyidejűleg pedig ne hidegedjenek el más egyéb országoktól. Ez az egész a legtöbb ország esetében azt jelenti, hogy délen szekuláris diktátorok vannak. Ők a hidegháború termékei, és igazából a helyzet azóta már, azóta már megváltozott az elmúlt évek alatt. Az európai Unió azt is látta, hogy fundamentalisták kerültek hatalomra. Nem mindenhol látunk sikeres példát, de látunk olyat is. Tehát Tunéziában például parlamenti demokrácia van, több pártrendszer, és tisztességes, szabad választások voltak. Líbiában teljesen más a helyzet. Ott azt látjuk, hogy ott pillanatnyilag reménytelen a helyzet. Egyiptom megint stabilabbá vált, de nehéz, nagy árat fizettek ezért, és bizonyos polgári jogokat, politikai jogokat korlátoznak. Tehát egyénileg kell bánni az országokkal. Szíria az meg teljesen elfelejthető pillanatnyilag, akkora a káosz tehát keresünk pozitív példákat, dolgozunk ezekkel, és eh, ezt bemutatjuk. Olyan elemeket eh, pedig nem szabad támogatnunk, amelyek ellenségesek az Európai Unió felé. Úgy gondolom, tehát, eh, hogy a politikát nem a kereskedelmet nem szabad politikai eszköznek használni, de néhány esetben viszont azt látjuk, hogy más lehetőség nincsen feltétlenül. De nagyon fontos az, hogy minden országgal külön kell megvizsgálni a preferencia szinteket. Köszönöm szépen. Köszönöm. Bizottság részéről nagyszerű. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Tehát ha a kelettel kezdjük, tényleg sok minden történt a Vilniuszi és a Rigai csúcs között. Pozitív, kevésbé pozitív dolgok. Üdvözöljük a megszületendő jelentést. Nyilvánvaló, hogy pillanatnyilag más feladatok vannak a keleti partnereinknél, Grúzia és Moldova esetében vannak preferenciák, Ukrajna pedig jövőre készül fel, Belarus és Örményország az Eurázsiai Uniót választotta, de segítünk nekik a jövőben is, és a preferenciákat sem vonjuk meg tőlük. Azerbajdzsán kifejezte óhaját, hogy szüksége van a modernizáció stratégiájához a segítségünkre. Tehát ezekben az országokban pedig megvizsgáljuk, hogy milyen politikát folytatunk, és megnézzük, hogy milyen igényeik vannak. Amikor itt konkrét kérdésekről van szó, mint Lóni szúr kérdéseiről, erre azt válaszolom, hogy igen, segítünk a KKV-ken. Van egy nagyon átfogó programunk. Megpróbáljuk a KKV-k versenyképességét növelni, és pedig 2,3 milliárd euróval szeretnék megnövelni nekik juttatott támogatást. Ugyanez vonatkozik a másik kérdésre is, hogy a mezőgazdasági termékek exportjának elősegítése, míg az európai előírások nagyon szigorúak az élelmiszerbiztonság tekintetében, igen, segítünk nekik, hogy sikerüljen betartaniuk az európai előírásokat. Vannak végrehajtási programok, technikai segítséget nyújtunk, és örülök annak, hogy Moldova és Grúzia esetében sikerült eredményt elérni, és Számos olyan terméket tudnak most hozzánk exportálni, amelyeket korábban nem tudtak a szigorú előírások miatt. Landsbergis úr Oroszországra, Oroszországhoz fűződő viszonyra kérdezett rá, tehát soha nem hagytuk abba a párbeszédet Oroszországgal. Szeptember 12-én trilaterális megállapodások, trilaterális tárgyalásokat folytattunk oroszország és Ukrajnával. Tehát Oroszország is mindig közli agájait. Oroszország is a konszenzusban érdekelt, de egy teljesen más dolog, hogy a szabadkereskedelmi tárgyalásokat itt előre jelezzük, ahogy Malmström asszony is mondta, hogy olyan a helyzet, amilyen. Üdvözöljük a szakbizottság munkáját, és természetesen kész vagyunk segítségre, amennyiben erre igény van. Köszönöm. Köszönöm. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr a déli szomszédaink irányába is egy üdvözletet küldök. Ott például a kis termelőknek nyújtunk EU-s segítséget, hogy könnyebben betartsák az európai előírásokat, infrastruktúrálisan is segítünk, és történelmileg a dél-mediterrán partnereinkkel is nagyon régi kereskedelmi kapcsolataink vannak. Tehát a 70-es években már megalapodások születtek, tehát nem a semmiről indulunk. Alapvetően van egy szimmetrikus, néhány tekintetben aszimmetrikus megalapodásunk a legtöbb partnerünkkel. Tehát Szíria és Líbia itt a két kivétel és nagyon fontos a piacra jutásuk. A partnereink érdekében is fontos az, hogy jobb legyen a megállapodások végrehajtása, tehát itt elsősorban a vám térre gondolok. És jó, hogyha új elemeket viszünk be a megbeszélésekbe, vagy újra tárgyalunk bizonyos elemeket, amelyek nem kaptak megfelelő figyelmet korábban, mint például a szerzői jogok kérdése. Tehát Marokkót említeném, Marokkóval már tárgyalunk, a három partnernek is felkínáltuk még a DCFT-t, Tunéziának, Jordániának és Egyiptomnak, van még három ország, amely nem szerepel a napirenden, és köztes célokat szeretnénk meghatározni a WTO-n belül, de természetesen önökkel és a szakbizottság tagjaival is folytatjuk az együttműködést, de a kereskedelmi megállapodások kölcsönösen hasznosak voltak, hiszen előmozdították a befektetéseket, előmozdították a kereskedelmet, és támogatjuk a partnereinket a reform folyamatokban, és pedig úgy támogatjuk őket, hogy a saját piacaikat a mi segítségünkkel közelítsék az európai piachoz. És megadjuk a partnerországoknak a piacra jutás lehetőségét az Európai Unión belül. Számos terület van, ahol elkötelezzük magunkat a piacnyitása, például a mezőgazdaság területén, de ez nem volt itt vám ügyileg százszázalékos siker. Tehát azt látjuk, hogy lehetőség van északon, keleten, nyugaton, délen, és természetesen bármikor segítünk. Maria, további megjegyzések? Köszönöm a bizottságnak, hogy felkínálja segítségét. Lenne még egy tisztázni való kérdésem az emberi jogokról és a demokráciáról nem szóltam. Csak a piacokról. Én a demokrácia helyzetére szerettem volna rákérdezni, hiszen itt mégiscsak egy szomszédsági politikáról van szó, és szerintem a demokrácia kérdése nagyon fontos. Tehát nem tudom, hallottam valamit, de nem tudom, hogy ez úgy stimmel-e, de rákérdeztem volna még erre a térre, tehát a demokráciára. az ECR-es úriember szavaira reagálnék, aki azt mondta, hogy különféle sebességekkel közeledünk a partner országokhoz, ahol a kész, a felkészültség is különféle szinteken van. Tehát nagyon fontos az, hogy differenciált megközelítést alkalmazzunk. Tehát természetesen ott van Grúzia, Ukrajna, Moldova, ahol változások voltak. Tehát szerintem így tudjuk igazából megmenteni a keleti partnerség koncepcióját. Tehát, hogyha megnézzük, hogy a partnerországok mit értek el, és hogy javultak, akkor így fenntarthatjuk a folyamatot. Akkor össze kell kombinálnunk a jelentéstevők véleményét, illetve belevennünk a szakbizottság véleményét, hogy egy megoldást találjunk Rigáig, ami nagyjából márciusban lesz. Tehát, hogy legyen világos álláspontunk a kereskedem és szomszédsági politikáról, és arról, hogy hogyan tudjuk támogatni a fejlődést és más aspektusokat. Ezzel most akkor ezt a napirendi pontot lezárom, és tovább lépünk a 14-es napi rendi pontra. De ne feledjék, van lehetőségünk arra, hogy kocincsunk itt a terem előtt az ülés lezárása után, hogy megünnepeljük a gyümölcsöző szakbizottsági munkát, amit eddig végeztünk. 14. pont Monitoring Groups. Bizonyára a nyomon követést végző csoportok tevékenységével tisztában vannak, úgyhogy csak annyit kérdeznék, hogy további információra szükség van-e? Nem, igazából nem, elnök úr. Ugyanakkor találkozunk a főtárgyalóval, mint a legutóbbi alkalommal a szakbizottsági üléshez képest nagyjából készen állunk, hogy megkezdjük a munkát, ahogy Malmström asszony is azt mondja, hogy szeretnénk együttműködni, úgyhogy várjuk a következő lépést. Winkler úr, Kína és Tajvan. Igen, elnök úr, köszönöm szépen. Megvolt az első hivatalos ülés az új terminusban. Az újdonság az az, hogy új struktúránk van, tehát vannak kapcsolataink Kínával és Tajvannal is, a bizottságtól meghallgattuk a prezentációt a Kínával folytatott párbeszéd jelenlegi helyzetéről, illetve a folyamatos tárgyalásokra, amik a beruházási megállapodást érintik, illetve volt egy prezentáció a kínai kereskedelmi képviseletről, akik itt Brüsszelben vannak, valamint azt is megtudtuk, hogy jobb lenne gyorsabban haladni egyébként. Ezzel én is egyetértek, és a kínai partner részéről pedig több eltökéltséget szeretnénk látni a tárgyások folytatásához. A következő beruházási tárgyalási forduló januárban lesz, ami után ülésezni fog a monitoring csoport, december 9-én pedig szintén lesz egy ülésünk a tájvani kapcsolatokkal fogunk foglalkozni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Kérdés. One question. Csak egy kérdés Winkler úr felé, mert nem tudtam részt venni a monitoring csoport ülésén. A kínai oldalról voltak kiegészítő megjegyzések? Az ő álláspontjukra vonatkozólag a piaci hozzáférés területén, és a másik az ISDS fejezetet megnyitották-e. Aztán Szárdil úrtól is kérdés. Néhány szót szeretnénk hallani a vietnámi munkacsoporttól. Nos, nem voltam elég gyakorlott Megpróbáltam sok mindent elmondani kevés szóban, de nem sikerült. Tehát biztosítottak minket arról a szándékról, hogy a kínai fél szeretne haladni e párbeszédekben, hogy is mondjam, hogy is mondjam biztosítékokat kaptunk arra, hogy a politikai kapcsolataink majd bizonyára fognak javulni, és a kínai elnök látogatása az európai intézményekhez a garanciája a kínai fél elkötelezettségének. A kínai fél részéről Zanku miniszter volt a tárgyaló partnerünk hosszú időn keresztül, és ő neki az volt a véleménye, hogy a kétoldalú beruházási ügyekre szóló megállapodás mindkét fél számára előnyös lesz. Ennyi információt tudok elmondani. Az ISDS-sel kapcsolatban most hirtelenjében nem tudok semmit mondani. Elnök, akkor Dél-Ázsia. Karim úr. Thank you. I... Elnök úr, köszönöm. Nem leszek túl hosszú. Már elég régóta vagyok ennek a háznak a tagja, hogyha a, a meg akarom akadályozni a képviselőket attól, hogy kocincsanak, az egy nagyon súlyos bűn. Úgyhogy nem fogom ezt tenni. November 19-én találkoztunk, nagyon is időszerű volt, mert jelentős előre haladás történt az azelőtti, október 20-i dátum óta. Nagyon informatív és átfogó vitát hajt, folytattunk sok eredményről, illetve néhány fennálló kihívást is megvitattunk. A monitoring csoport áprilisi előző mandátumunk alatti ülése óta sikerült megerősíteni a szabadságot, a társulási szabadságot, új szakszervezetek jöttek létre, és biztonsági ellenőrzéseket hajtottak végre, adatbázis jött létre, a gyári látogatások, ellenőrzések nyomon követésére. Tehát nagyon sok intézkedés történt, amelyeknek most a hatékony végrehajtását várjuk, ezek mind az új munkavállalási törvényben vannak lefektetve. A parlamentben folyamatosan zajlik a munka ezzel kapcsolatban, még most is, ahogy mi itt ülünk. Az export feldolgozási zónákkal kapcsolatban is szükségünk lesz az összes támogatásukra. Felmerültek kérdések azzal kapcsolatban, hogy megfelelő kompenzációt kaptak-e azok, akiket érintettek ezek az intézkedések. Ezzel kapcsolatban nagyon komoly aggájaink vannak. Folyamatosan nyoman követjük a bangladesi helyzetet. A nagykövet egyébként januárban valószínűleg ellátogat hozzánk, tehát ott valószínűleg újabb információkhoz jutunk, és remélem, ezután a nagyon gyors prezentáció után önök is úgy ítélik meg, hogy megérdemlek egy italt. Nagyon komoly reményeket fűzünk ahhoz, hogy a bangladesi helyzet javul, ez jó hír. Vietnám Szeredió úr. Köszönöm, elnök úr. Volt egy ülésünk már a választások óta, októberben. Két-három ülésünk lesz még, hogyha minden jól megy, ahogy Malmström biztos asszony is mondta, 2015 elején le fognak, első felében le fognak zárulni a tárgyalások. Akár az első negyedében. A következő ülésünk januárban lesz, mert a 11. tárgyalási kör január 19 és 23 között lesz, akkor fogjuk meglátni, hogy hogyan haladnak a dolgok, és azt várjuk, hogy megérkezzen Brüsszelbe az új vietnámi nagykövet is a jövő év elején, akkor meg fogjuk hívni őt. Talán nem a januári ülésünkre, de lehet, hogy a következőre, mondjuk februárban vagy márciusban. Ennyi. Köszönöm. Köszönöm. Landsbergis úr és Ukrajna. Köszönöm szépen, elnök úr. Tegnap volt az első monitoring csoporti ülés, és nagyon hálás vagyok a bizottsági kollégáknak, akik részt vettek ezen. Az egyik felszólaló az Ukrajna támogató csoport egyik tagja volt, Balázs úr, illetve a nagykövet véleményét is meghallgattuk, a fő témák, amiket érintettünk. Nyilván az elmúlt választásokat érintették, illetve a reform menetrend kilátásait. Majdnem az összes résztvevő a reformokról beszélt, mert szerintem ez nagyon fontos téma azután, hogy az eltérmeket novemberben jóvá hagytuk. Ez az egyik fő napirendjükön szereplő téma egyébként az ukránoknak is. Az ülésen elhangzott, hogy az EU világos politikai akaratra vár Ukrajna részéről, hogy megmutassa, hogy a reformok mellett elkötelezett, de itt szeretném hangsúlyozni, és egyébként az ülésen is ezt tettem, hogy a politikai akarat megvan, legalábbis mutatják, de abban még nem vagyunk biztos, hogy a képesség megvan-e a végrehajtásra. Szerintem az EU-nak az ukránok oldalán kell állni, hogy biztosítsuk azt, hogy ez menni is fog. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ennyit a monitoring csoportok beszámolóiról. Nagyon fontos munkát végeznek. Köszönöm szépen. Most pedig nagy örömmel invitálok mindenkit itt ebben a teremben, illetve a kis üvegfalak mögött is, hogy csatlakozzanak hozzánk, és kocincsunk egyet, igyunk egyet a naptári év nagyon gyümölcsöző lezárására, és szeretném megköszönni mindannyiuknak a munkát.